morning. Good morning. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Kérem, kedves kollégák, el kell kezdeni a munkánkat. Ma nagyon hosszú napunk lesz. Nagyon hosszú a napirendi lista mind a délelőtt, mind a délutáni eh, napirendi lista nagyon hosszú. A 21-es napirendi ponttal kezdjük. Ez az első mai napirendi pontunk. A nyilvános hozzáférés az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz. De előbb engedjék meg, hogy néhány közleménnyel éljek. Először is a LIVE 2013-as eh, üléseinek eh, naptárát illetően a koordinátorok elfogadták a tegnapi ülésükön a naptárt, hogyha eh, nincs senkinek ellenvetése ez ellen, akkor úgy tekintem, hogy elfogadhatjuk. Aztán Renáta Szomer asszonya az EPP részéről, a jelentéstevő, a megállapodás az Európai Unió és Törökország közötti témában, aztán a jelentéstevőket neveztünk ki. Jens Rode úr az ALDE részéről jelentéstevője lesz egy véleménynek az elektronikus identifikáció és bizalmi szolgálatok témájában. Simon Luzutil aki az EPP koordinátora, jelentéstevője lesz egy véleménynek a kölcsönös védelmi és szolidaritás záradék alkalmazásával kapcsolatos jelentés lesz az övé. Aztán van még más közlemény is. tehát ezek voltak a közlemények, amelyekkel együtt, egyet kellett érteni a szakbizottságnak, most pedig a 21. napirendi pont következik. A parlament december, 2011. decemberében fogadta el első olvasatban a 2049 2001-es rendelet felülvizsgálatát a 2012 májusában és júniusában tá- oldalú tárgyalásokat folytattunk a Dán elnökséggel, és sajnos annak ellenére, hogy a Kesmer úr a jelentéstevő és a Dános, Dán elnökség tárgyaltak, nem tudtak megegyezni, úgyhogy most megadom a szót Kesmer úrnak, hogy mondja el, mi is a trilógus eredménye. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, kollégák. Kedves kollégák, nem akarok hosszan beszélni a témáról, mert sokan árnyék jelentéstevői és ennek a dokumentumnak, és akiket érdekel a téma, követték ezt, ezeket a tárgyalásokat, tehát megkaptuk a mandátumot a, tár, a tanácstól, és a Dán elnökséggel egy tíz pontos listát listát vettünk át, ez volt a ezek voltak a tárgyalási pontok. A a, a, aztán munkacsoportokat hoztunk létre, és úgy tűnt, hogy vannak, van valamennyi haladás. Végül a Dán elnökség egy másik mandátumot kért a tanácstól, amelyet a tanács nem adott meg a Dán elnökségnek. Majd a témákról is beszélek. Mark Mainz kollégám itt van a bizottság részéről, de kérem, hogy ne vegye személyes dolognak, de én azt hiszem, hogy a Dán elnökséggel meg lehetett volna egyezni. Hogyha a tanács, hogy a tanács ezt elfogadta volna ezt a megállapodást, az egy másik dolog. Mindenképpen meg akartunk próbálni az állásfogással kapcsolatosan elérni sikert, ugyanis a bizottságnak is van egy javaslata azzal kapcsolatosan, hogy hogy, hogy, hogy a nyilvános hozzáférést hogyan lehet biztosítani, és ezt az állásfoglalást el kellett volna fogadni és tárgyalni e témában most már ezt előzetesen is elmondtam, ez a jegyzőkönyvbe is bekerül a, a Dán elnökség és a parlament, hogyha problémák vannak bizonyos témákkal, akkor mindenképpen meg kell szövegezni ezt, és mi semmiféle dokumentumot nem kaptunk erről, se a munkacsoportokban, se semmiféle tárgyalási alkalommal. Azt hiszem, hogy nagyon restriktív éppen ezért ez az állásfoglalás a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáféréssel kapcsolatban hogy ne legyenek semmiféle kétségek a rendelet cél ja, ugye az, hogy a jó administratív gyakorlatot ö, alkalmazzuk, ö, jó lenne, hogyha ö, hogyha mindenki csendben maradnak, kérem, hogy ne beszélgessenek. Én is szívesen hallgatok másokat. Kérem elnézést, de tehát kérem mindenkitől. Michael Cashman kéri, hogy figyeljenek arra, amit mond. Tehát itt ugye vannak olyanok, akik ngo tól jöttek, beülnek ide a bizottság ülésére, és számomra nagyon fontos mindaz, amit mondok, mert polgárokat képviselek én is. Tehát itt a tanács kapcsolatos tárgyalásokról van szó, a mandátumról, a jogi aktusokról és delegált aktusokról. Fontos a jogalkotási átláthatóságot biztosítani, fontos a különböző alkalmazási gyakorlatok és folyamatok betartása, Amiben nem egyeztünk, az az például, hogy a tagállamok vétóval állhatnak elő. A Dán elnökség azt mondta, hogy a tagállamok nem állhatnak elő joggal Most miről is volt szó? Hogyha egy tagállam egy bizonyos rendelkezésre utal az adott tagállam nemzeti törvényét vagy szabályzatát illetően, akkor a négy, négyes vagy a kilences cikk értelmében nem járhat el. Ugyanis ez azt jelenteni, hogy, hogy a közösségi rendeletet nem alkalmazza, ami a jogi tanácsadást illeti, volt előrehaladás a különböző adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatosan, ami a ciprusi elnökséget illeti, hát nagyon nagy lelkesedéssel kezdtek foglalkozni ezzel a dossziéval, és hát szeretnék továbbvinni, remélem, hogy meg lesz a tanács részéről a hivatalos mandátum, hogyha az ugyanaz a mandátum lesz, mint a 10 pontos tervel, akkor lényegében ugyan abba a helyzetbe fogunk kerülni, éppen ezért a bizottságnak kell lépnie ebben a témában, és jó lenne, hogyha ne, nem blokkolná le a tanács és a parlament munkáját a, annak érdekében, hogy az állásfoglalás megszülessen. A ciprusi elnökség során remélem, hogy lesz előrehaladás, már bizonyos kezdeményezést elindítottak. Ezzel a is zárnám, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a rövid összefoglalást, és mindazt a munkát, ami el mögött van. Köszönöm, hogy elmondta, mi is a jelenlegi helyzet a fontos dosszéval kapcsolatosan. Most pedig hallottuk Kesmen urat, jelentéstevőt, ki szándékozik You, you might wish to pass the floor to the... Az elnökség képviselője is itt van ma reggel, úgyhogy jó lenne, hogyha válaszolnának. Nem tudom, hogy a bizottságnak van-e valami mondandója ezzel kapcsolatosan. Köszönöm. Igen, akkor a képviselő, hogyha itt van a bizottság képviselője, kérem, hogy mutatkozzon be. Tehát itt van az elnökség, a, vagy a bizottság. Ki, ki akar szólni először a tanács, vagy a bizottság képviselője? Köszönöm szépen, elnök úr. Én foglalkozom ezzel a dossziéval. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk, hogy itt lehetünk ma. Nagyon ö, nagy figyelemmel hallgattam mindazt, amit Kesmen úr elmondott. Néhány dolgot szeretnék a mi részünkről is elmondani. Természetesen ez egy nagyon fontos, de nagyon bonyolult téma és dosszié folyamatosan rendszeres kapcsolatban vagyunk a parlamenttel, és, elsősorban Kesmen úrral. A nyáron informális kapcsolatokra is sor került, és folytatjuk ezt a munkát az elkövetkezendő néhány hétben is. Nagyon intenzív munkát végeztünk a Dán elnökség során, ahogy Kecsmen úr is elmondta, természetesen vélemény eltérések vannak bizonyos pontokat illetően. Megpróbálunk ezeken dolgozni, és megpróbálunk pragmatikus megoldásokat találni a problémákra. Néhány szót most röviden a megközelítésről. Mi alap azon próbálunk, mindazt próbáljuk alapul venni, ami, amit már elértek ezen a területen. Mindazt figyelembe veszít, amit a Dán kollégák elvégeztek a tagállamokkal, a parlamenttel, a bizottsággal, a munkacsoport keretén belül és próbáljuk az összes információt begyűjteni, figyelembe vesszük, amit Kesmen úr mondott a bizottsággal kapcsolatban. El kell mondani, hogy ez, ennek a dossziénak a mm, vizsgálatára idő kell, hosszú időre van szükség. Mindenképpen meg kell találni a megoldásokat, ki kell alakítani a kompromisszumokat. A ciprusi elnökség nagyra értékeli a, mindazt, amit elvégeztek eh, munka kapcsán, még a nyár előtt, és eh, azt is értékelem, hogy Kesmen úr mm, jó szándékkal áll ehhez a témához, és nagyon rugalmas, és Biztos vagyok benne, hogy jó lesz a kimenetele ennek a munkának. Végül pedig a görög, klasszikus görög bölcsességre szeretnék utalni, ami egy olyan mondat nevezetesen, hogy sietni kell, de lassan siessünk. Most pedig a bizottság képviselőjének adom meg a szót, kérem mutatkozzon be, és a mik mikrofonba beszéljen, legyen kedves. Köszönöm szépen, elnök úr. Gerard Lögri a nevem. Én foglalkozom az átláthatósággal kapcsolatos kérdésekkel a bizottságnál. Köszönöm szépen mindazt, amit elmondtak a Dán elnökség munkájáról is, az erőfeszítésekről, hogy hogyan lehet ezt a nagyon nehéz dossziét előrevinni. A, a ciprusi elnökség is, nek is megvan a szándéka, hogy ezt a munkát a lehető legkonstruktívabb módon folytassa. Természetesen figyelembe vesszük a, azokat a megjegyzéseket, amelyeket Kesmen úr elmondott, természetesen itt most nem szeretnénk polemizálni a jogalkotási munkával kapcsolatosan, csak a, a szabályok miatt szeretném megerősíteni azt, hogy a bizottság is szeretné a lehető legkonstruktívabb módon megoldani ezt a problémát, ugyanis ez egy olyan téma, amely az állampolgárokkal is szorosan kapcsolatban van. E, nagyon bonyolult a téma a különböző érdekek miatt is. Tudják önök is, hogy az intézményeinknek minden nap dönteniük kell arról, hogy nyilvánosságra hozzanak-e vagy ne egy bizonyos dokumentumot, vagy bizonyos dokumentumokat. Ez egy nagyon fontos dolog, fontos az egyensúlyt biztosítani a különböző érdekek között. A bizottság mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a lehető legjobb megállapodást valósítsa meg az intézményeink, mind tanúi annak, hogy a szolgálataink milyen jelentős munkát végeznek, hogy a szövegekben a legjobb formulákat alakítsák ki. Azt is el szeretném mondani, hogy az a, bizo- az a javaslat, amelyet az elején a bizottság tett, semmiféle módon nem jelenthet meghátrálást, visszalépést az átláthatóság terén. Figyelembe kell venni a különböző dossziék kezelését, az alkalmazást, a hozzáféréssel kapcsolatos gyakorlatot, nagyon konkrétak akarunk lenni. Átláthatóság szempontjából nem lesz visszalépés ismétlem, hogy minden dokumentumot nyilvánosságra lehet hozni az 1049-es rendelet értelmében. Köszönöm elnök úr, köszönöm szépen a bizottság képviselőinek. Nem tudom, van-e más kommentár? A képviselők akarnak-e szólni? Ha nem, akkor Kesmen adom vissza a szót. Ez egy olyan kérdés, nevezetesen a elnökségnek lenne egy kérdésem a trilógussal kapcsolatosan. Vannak-e terveik, van-e egy ütemterve, egy menetrend, hogy mikor lesznek a trilógusok, a háromoldalú tárgyalások? Ugye én azt mondta, hogy három és fél hónapra van még szükség, ami a bizottság képviselőit illeti, a jó barátom ugye végül is uta- tett utalást arra, hogy miért nem tudtuk megegyezni. Ugye ő azt mondta, hogy nem akar polemizálni itt ma reggel, pedig vannak a polémikának is jó példái. Azért, akik ismerik jól ezt a témát, nagyon jól tudják tanúsítani, hogy a a bizottság nem hallgatta meg az NGO-kat, az európai adatvédelmi biztost, az ombudsman, mant a bíróságot, tehát mind ezeket az intézményeket nem a megfelelő módon hallgatta meg, és éppen ezért nem megfelelő módon védi a polgáraink érdekeit. Itt tehát ezek olyan dolgok, amelyek minnyájunk számára fontosak. Ahogy mondtam, a 4-es és a 9-es cikkek azok, amelyekre utaltunk már. Vannak másik témák, más témák is, amelyek a polgárainkat érdeklik. A parlamentnek az az állás mondta, hogy közös szabályokra van szükség, közös normákra van szükség, és minden intézmény eh, végül is elfogadja a másik intézmény eh, besorolását a dokumentumokkal kapcsolatosan. Ugye a bizottság azt mondja, hogy ez a legjobb megállapodás, de kinek, kik számára a legjobb? A mi kutatásaink szerint, az én angol nyelv tudásom szerint a különböző definíciók aláássák a hozzáférés és az átláthatóság jelenlegi szintjét. A bizottság ugye azt mondja, hogy az én mm, észrevételeim, ugye, amelyeket ma délelőtt tettem. Ezek They can be one-sided. So I give... Tehát ezek olyan észrevételek, amelyek számomra fontosak, és most azt mondanám a bizottságnak, hogy én nyilvánosságra fogom hozni azokat a javaslatokat, amelyeket a tanácstól kaptam, azokat, amelyeket nem kaptam meg a bizottságtól, és a kollégák majd leg, meglátják, hogy ö, az én észrevételeim jogosak, és ö, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dosszié a parlament számára, a a nagyon fontos dolog az lenne, csak úgy, mint a polgárok számára, hogy ne ássuk alá a jelenlegi szabályokat, a dokumentumok hozzáférése terén, ne csorbítsuk a polgárok jogait, mert jelenleg arra azt kell elmagyarázni az embereknek, sokkal többet, több magyarázatot kell adni arról, hogy hogyan is működnek az intézmények, mit teszünk az intézményekkel, és nem kevesebbet kell nekik magyarázni, hanem többet. Köszönöm szépen a kollégáknak, és köszönöm Kesmen úr. Körkop úr szeretne egy rövid kommentát fűzni az elhangzottakhoz. És akkor még Kesmen eh, úr is vissza akar térni a témára. Nem tudom, hogy Kesmen úr nekem akar -e majd válaszolni, vagy nem elnézést kérek. Később érkeztem, és az utolsó perceket hallottam csak a magyarázatokból, a bizottság részéről is, de igazából a bizottság képviselője nem foglalkozott minden témával legyünk itt világosak, teljes mértékben támogatjuk ezt a dossziét, és egy kicsit csalódott vagyok a bizonyos megjegyzések miatt, amelyeket a, itt a különböző intézményektől hallottunk. Nagyon nagyok az elvárások, elnök úr, az európai polgárok részéről, úgyhogy én támogatom továbbra is, Kesmen urat a frakcióm is támogatja, mert előre haladásra van szükség. Elnök, minnyáján támogatjuk Kesmen urat, mint jelentéstevő, tehát témában már nagyon régóta húzódik ez az ügy, Természetesen nem akarok mit most kétségbe vonni a ciprus elnökség részéről a kollégákat, de nem tudom, hogy van-e már a tanács részéről is valamilyen jóváhagyás az ütemtervet, menetrendet illetően. Hát még ugye úgy gondolom, hogy nagyon sok az időnk, itt fél év van. A különböző opciókat óvatosan, nagy figyelemmel tanulmányozzuk, és figyelembe véve a rendelkezésünkre álló tényeket, így fogunk eljárni, nem fogjuk kizárni annak a lehetőségét, hogy informális trilógusokat szervezünk meg, de jelenleg szeretném kiemelni azt, hogy Mm, még ki kell alakítani a mozgásterünket, és szoros kapcsolatot kell felvenni az érintett felekkel. Köszönöm. Elnök, köszönöm, nem tudom, Kesven úr akar-e valamit hozzátenni, nem? Akkor köszönöm szépen ezt az összefoglalást, most pedig áttérjünk a következő napi rendi pontra. A következő fél órában egy nagyon érdekes témánk lesz a 17. napi rendi pontról van szó. Makovely asszony a bűncselekményekből származó jövedelmeknek az Európai Unión belüli befagyasztás és elkoptása a téma. We're dealing with here is, is, is most important is about Önök nagyon jól tudják, hogy mennyire fontos ez a téma ugyanis a globalizált világban a bűncselekményekből származó jövedelmek nagyon fontos szerepet játszanak. Itt a pénz, a haszon a fő indok, és van egy irányelv, amelyet az Európai Bizottság javasolt a bűncselekményről származó jövedelmek elkobzása és befagyasztásával kapcsolatosan az Európai Parlament elfogadott 2011. októberében egy állásfoglalást a szervezett bűnözésről. Éppen ezért van most itt egy javaslat, amely a jogi keret hatékonyságát kívánja megvalósítani a nem ítéleteken alapuló elkobzás, harmadik felektől való elkobzás, az átruházott, nem mm, megtalálható jövedelmek elkobzása meg kell védeni a, mindazokat, akik ezeken a területeken áldozatok, fontos, hogy az elkobzott javak is a megfelelő, megfelelő módon kerüljenek kezelésre. Mónika Makovej képviselő asszony fog a témáról beszélni. Itt a módosítók határidejét is majd elmondja. Makovej asszony, öné a szó. Köszönöm. Elnök úr, még egyszer elnézést kérek. Látom, hogy Michael Cashman nincs itt. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos téma, nevezetesen, hogy kövessük a bűncselekményükből származó jövedelmek útját, és az ezzel kapcsolatos tevékenységeket. Azt hiszem, hogy ami a pénzügyi forrásokat illeti, a szervezett bűnöző csoportok a pénz, a pénz miatt folytatják ezeket az illegális tevékenységeket, többek között ide tartozik a pénzmosás is. Márciusban ebben az évben a bizottság elfogadott egy állásfoglalást a bűncselekményükből származó jövedelmek befagyasztásáról, elkobzásról szóló, a kiszélesített, kiterjesztett elkobzálással kapcsolatosan harmadik személyektől való elkobzás a ítéletek nélküli elkobzással kapcsolatosan. Tehát minimum szabályok léteznek annak érdekében, hogy a tagállamok elkobozhassák és befagyaszthassák ezeket a jövedelmeket. Az együttműködés is fontos, én úgy gondolom, hogy eh, a jelentésemben fontos megerősíteni a nem ítéleten alapuló elkobzást, a kiterjesztett elkobzásra vonatkozó rendelkezéseket, a jövőbeni tevékenységek elkerülését, az illegális tevékenységek leállítását, konkrétan például a pénzmosást. Konkrétan az én javaslatom az, hogy menjünk tovább, mint a, ami a bizottság javaslatában található. Fontos a, fellépni a bűn, tény, bűncselekményekből származó jövedelmek érdekében, megvédésében az Európai Bíróságnak is van egy ítélet, egy döntése. A Butler nagy britannia ellen ezzel kapcsolatosan azt mondják ki, hogy hogy segíteni kell a, a bíróság előtt is a vádlottak megjelenését, védeni kell, ügyvédet kell számukra biztosítani, figyelembe véve a közérdeket is. Tehát van egy olyan kérdés, amelyet kollégák felvetettek a, az Európai Emberi Jogi Bíróság döntéseivel kapcsolatosan, ami a magán, a polgári perekben, polgári pereket illeti, azt látjuk, hogy bizonyos tagállamokban mint Nagy-Britannia, Írország, Szlovénia, Szlovákia, Olaszország és mások, sőt az Egyesült Államokban kezdődött ez a vonulat, szintén alkalmazásra került, tehát itt a nem ítéleten alapuló elkobzásról van szó. Például az ötös módosítót vissza szeretném vonni az irányelv általános célkitűzéseivel kapcsolatosan. Itt az egy éves szabadságvesztésről van szó, tehát egy évig terjedő szabadságvesztésről. Aztán a 23-as cikk egyes bekezdésével kapcsolatosan is lenne egy javaslatom módosításra. A 12-es és a 14-es módosítókat is vissza ö, szeretném vonni, nevezetesen abban az esetben, hogyha valakit felmentettek ö, egy bűncselekmény alól, akkor nem lehet ö, az ő esetében elkobozni semmiféle vagyont, jövedelmet. A konvenció rendelkezéseit is betartva a tanács a bizottsággal való tárgyalás után vissza fogunk térni a szövegre, a dokumentum szövegére, azt hiszem, hogy akkor már világosabb lesz a szöveg, például, hogy ki fizeti az adott ügyvédeket egy, a, egy tagállammal kapcsolatosan, hogyha egy személynek vannak ö, vagyonai, vagyon, vagy nincs, kihez kell fordulnia, és így tovább, ami a ütemtervet illeti, a Libe Bizottság számára és a parlament számára is nagyon fontos ez a dosszié, úgyhogy azt javaslom, hogy tehát ma megvitatjuk a témát, aztán október 9-e a módosítók benyújtásának határideje, aztán a különböző frakciókban, vagy az árnyékjelentéstevőkkel való találkozókon megvitathatjuk még e- a témát, és november 27-én a Libe Bizottságban térnénk vissza erre. Én már felgyorsítottam egy kicsit a munkát, és találkoztam tegnap az árnyék nagyon jó volt a, ez a tárgyalás, és hozzá fognak ők is járulni, sőt, javítani fognak ezen a jelentés szövegen is. Köszönöm, köszönöm Makovej asszony, most pedig az intézményeknek adom meg a szót, nem tudom, a bizottság részéről, mielőtt még átadnám a szót a képviselőknek, megítanám a vitát, mert látom, hogy vannak felszólalási kérelmek, de először Prive úr. Köszönöm. Portofi. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a támogatást. Elsősorban Mákovály asszonynak tartozunk köszönettel a jelentés kapcsolatban. Valóban a javaslatunk reagál arra, hogy szükség van új jogalkotásra, ezt fogalmazta meg az Európai Parlament, szükség van új jogszabályokra a szervezet bűnözés témájában. Osztjuk azt a véleményt a jelentéstevővel, hogy sürgősen döntést kell hozni a javaslat témájában. Örülök annak, hogy a jelentéstervezet hangsúlyozza, hogy növelni kell az Európai Unió jogi keretének hatékonyságát, és Nyitottan állunk a különböző módosító javaslatok előtt, amelyeket a jelentéstevő adott be, amelyek segítik a jövedelmek elkobzását. Azonban egy-két kérdést szeretnénk fölvetni, megfontolásra ajánlani. Az első, a négyes módosító, amely egy új elkobzási rendszert hoz létre, mely keretében a büntető eljárás hiányában is elő lehet írni az elkobzást. Itt konkrét esetekről van szó, akkor, amikor a bűncselekmény a büntető eljárás nem lehet végrehajtani. A négyes módosító azonban a mi javaslatunkat meghaladja. Aztán a 23-as módosító, amely a harmadik fél általi elkobzást irányoz elő, és ez is ez is érinti a harmadik felek jogait. Tudni kell, hogy a harmadik fél tisztában van-e azzal, hogy a kezébe kerülő jövedelem bűncselekményből származik. Aztán ugyanígy a 24-es módosító, amely azonnali elkobzást ír elő, és a 25-ös módosító, amely megszünteti az azonnali elkobzást, ez aggályokat vet föl, hiszen a hatékonyságot gyengíti. Tisztelt elnök úr, kétségeink vannak a, ezen módosítók kapcsán, ezek a kétségek azonban nem jelentik azt, hogy az új jogszabály hatékonyságát csökkenteni szeretnénk. Pusztán arról van szó, hogy óvatosságra intünk, olyan területeken, amelyek jogi szempontból érzékenyek, és a jogi problémákat próbálnánk elkerülni, amelyekkel megtámadható esetleg egy új jogszabály. Az ötös módosító üdvözöljük, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés kimondja, hogy milyen bűncselekmények tartoznak ezen téma keretébe. Itt az elkobzást is ugyanerre a listára kell korlátozni. Lehet, hogy ez sajnálatos, de a jelenlegi szerződés ezt írja elő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, mondja az elnök. Az elnökségnek megadom a szót, ha kívánnak szólni, mielőtt megnyitom a vitát. Hogyha nem kívánnak hozzászólni a vitához, akkor nézzük a képviselőket. Borzalino asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm az Európai Parlament és a Tanács irányelv tervezetét. Már nagyon-nagyon régóta várjuk ezt. Fontos ezt az egész témát szabályozni, és az ember, a, a, a polgárok, a kollektíva szempontjából nagyon fontos hatékonyan biztosítani és alkalmazni a szabályokat. Tudjuk, hogy hány területen zsákmányolják ki, a, zsákmányolják ki a polgárokat, és egy ilyen válsághelyzetben ö, megoldást kell találni a problémákra, ami Makovely asszony jelentését illeti, üdvözlöm ezt a jelentést, és nagy részét, nagy részével egyet is értek, mert úgy tűnik, hogy nagyon bátran nyúlt a témához, és megpróbált tudtam egyszerűsíteni, világossá tenni ezt a nagyon bonyolult témát. A javaslat a bizottság részéről hát sokkal bonyolultabb volt, lehet, hogy erre ott szükség volt, de egy ilyen témában az a fontos, hogy világos legyen, átlátható legyen, és hogy az alkalmazás is világos legyen, egyértelmű legyen Éppen ezért fontos az, hogy a nyolcas módosító különösen egy olyan módosító, amely hát nagyon erőteljes módosító, és én is támogatni fogom mindazt, amit, elhang, mindazt, amit itt elhangzott. Ugye ismerjük a jogi szolgálat véleményét, a jogalapot, mindezt, de azt hiszem, hogy nagyon erőteljesen fel kell lépni. Aztán az a szó, hogy bűncselekmény. Ugye azt látjuk, hogy egy bűncselekményért maximálisan 12 hónap szabadságvesztés lehet kapni. Azt hiszem, hogy ez nem megfelelő, és Makovej asszony is megemlített néhány módosítót, amelyet, amelyeket ő is vissza szeretne vonni, például a 12-es, 13-as, 14-esek az elkopszás témájával foglalkoznak, és az alkalmazással foglalkoznak, a, a non ibis in idem alkalmazásával kapcsolatosak, de a 15, 16, 17, 18-as szintén összegezve lehet egyetlen egy módosítóban, de itt is nagyobb átláthatóságra van szükség, világosabban kell meg fogalmazni a helyzetet, például, hogy mikor nem lehet elkobozni vagyont valakitől elhalálozás esetén, súlyos betegség esetén, és itt tovább, ahogy látjuk a módosítóban, fontos az, hogy a, az adott bűncselekmény megfelelően kerüljön büntetésre. Figyelembe kell venni az adott személy szociális veszélyeségét a társadalomra. Meg kell indokolni azt, hogy hol vannak hiányosságok. Az kiterjesztett elkobzás sal kapcsolatos témát is talán ki kellene egy kicsit szélesíteni aztán szólni arról, hogy szociálisan mire is használják fel az elkopszott javakat, jövetelmeket, visszakapja-e az adott közösség például, vagy szociális felhasználásra kerül. Az olasz törvény, az olasz új törvény ezzel kapcsolatosan nagyon jó eredményeket hozott. Ezt is figyelembe kell venni a tagállamokban, tehát hogy hogyan használják fel az elkobzott javakat, mire használják fel. Ami a harmadik személyeket illető elkobzást illeti, például arra is sor került Olaszországban, hogy az elkopszott javakat eladták, de természetesen piaci ár alatt adták el, vagy, vagy szétosztották különböző intézményeknek. Azt hiszem, hogy az európai elkobzási rendszernek figyelembe kell vennie a bűnügyi bűnüldöző hatóságok, igazságügyi hatóságok közötti együttműködést is. Az igazságügy terén az együttműködés nagyon fontos a jövedelmek elkobzása, befagyasztása terén. Van még egy személyes megjegyzésem is, amelyet ezt szeretnék mondani, és mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos tiszteletben tartani azok jogait, akik bűncselekményeket követtek el, és akiket a bűnüldöző hatóságok büntény miatt vesznek például, küldenek például börtönbe. Köszönöm szépen. Következő felszólaló, köszönöm ennek úr, köszönöm szépen a bizottságnak a javaslatát, és gratulálok Makovei asszonynak a kitűnő munkájáért, amely számomra teljes mértékben kielégítő, és köszönöm Borszálino asszonynak is, hogy Sajnálom, hogy néhány módosítót töröl. Ebben a bizottságban mm, elnök úr is tudja, nagyon érdekel bennünket ez a téma, szervezetbűnözés, pénzmosás, és így tovább létre is hoztunk egy bizottságot, amelynek mellesleg Borsellino asszony tagja, Alfana asszony az elnöke, tagja Makovei asszony is, és mások. Mm, tudják, hogy a maffia ezen a területen milyen jelentős szerepet játszik, és számunkra, nemzeti hatóságok számára is fontos, hogy a maffia eh, javait, jövedelmeit elkobozzuk és befagyasszuk. Ugye Privé úr azt mondja, hogy van néhány olyan cikk, amely nem igazán felel meg a törvénykezésnek, a törvényeknek. Most eh, miért nem tesszük fel akkor a kérdést a bizottság vagy a parlament jogi szolgálatának e témát illetően? Nem értek egyet önnel, Privé úr, amikor azt mondja, hogy a harmadik személyektől való elkobzás terén óvatosnak kell lenni, hogyha én egy harmadik személy vagyok, és én, és én kapok például egy lakást, amely jócskán alatta van a piaci értékének, akkor hát ne, ne gondoljuk azt, hogy a, a, a nemzeti bírák például ostobák, tehát azért tartsuk tiszteletben a harmadik fele, fél jogait is, éppen ezért azt javaslom, és azt mondom, hogy Makovej asszony irányába teljes bizalommal vagyok. Ez egy nagyon bátor munka. A Krimbizottságban, a parlamentben is vannak kétségeink, fel kell tenni bizonyos kérdéseket, de sok szerencsét kívánok önnek, Makovej asszony. Én támogatom önt, csak úgy, mint számos kollega. Köszönöm szépen. Alfano képviselőasszony, köszönöm elnök úr. Szeretnék néhány észrevételre visszatérni, amelyekről Veronik Mathieu és Morcellino asszony is már szóltak. Köszönöm Monikának ezt a nagyon kiváló munkát. Ez egy nagyon jó alap, amelyre a parlament is amely ilyen a parlament is alapul a munkájában. Köszönöm tehát Monika neked ezt a munkát, de én is azt kérem, hogy ne lép vissza semmiképpen, ne engedj, hogy visszaléptessenek. Én is támogatlak, ahogy Borsellino asszony is elmondta, évek óta foglalkozunk Olaszországban már ezzel a témával, de mm, mm, Matyi asszony is elmondta, hogy a parlament nagyon nagy lépéseket tett meg. A valóságos problémákkal foglalkozunk most már. Nagyon örülök, azért nagyon elégedett vagyok azzal a munkával, amit mindidáig a bizottság elvégzett, már a spanyol elnökség alatt a tanács is elmondta nagyon világosan a véleményét a témát illetően, de van két dolog, ugye, amit mondtunk. Ezt a csomagot már évek óta várják, tehát késésben vagyunk. Minden garanciára szükség van. Ezzel is egyetértek. Nincs semmiféle problémám, de úgy gondolom, hogy éveket vesztegettünk el, ez kétségtelen. A szervezet bűnözés folytatódott és folytatódik most és jelen pillanatban is. Szervezet bűnözésből hatalmas jövedelmek vagyon származik. Ugye 27 tagállamon 500 millió polgár, nagyon nagy elvárásokkal itt ugye azt hallottuk, hogy bizonyos módosítókat vissza akar vonni Makovei asszony. Ezek fontos módosítók, nem kellene ezeket visszavonni, ahogy Matyi asszony is mondta, mert ez visszalépés jelentene, ne lépjünk vissza felé, hátrafelé. Van két észrevételem, csalódottnak érzem magam két ok miatt. Az az első az, hogy a bizottság javaslatában hiányzik egyfajta lemondás. Tehát a bizottság lemond arról, hogy foglalkozzon a költ, az elkobzás és a befagyasztás kölcsönös ö, szabályaival kapcsolatosan. Aztán hová is kerülnek a szervezett bűnözésből származó jövedelmek, javak elkobzás után? Ezzel mindenképpen foglalkozni kell. Én vezetem ezt a Krím nevű bizottságot, és úgy gondolom, hogy a Libe bizottságnak nem kellene bizonyos módosítókat visszavonnia, és a munkának hatékonynak kell lenni, és minden tagállamban ugyanúgy kellene eljárni, tehát közös szabályokra van szükség. Ugye azt mondjuk az egyik módosítóban, hogy harmadik személyek jó szándékú személyek, tehát in bona fide, én nem igazán gondolom, hogy ez így lenne, ugyanis a nyomozó hatóságok, a bűnüldöző hatóságok nap mint nap beszélnek a problémáikról, és fontos, ahogy Rita Borsellino is elmondta, garantálni a vádlottak jogait is, azonban ne felejtsük el, hogy itt elsősorban az áldozatok jogait kell védeni. Köszönöm, Alfánó képviselőasszony. Tehát, ugye sürget bennünket az idő, Ugye fél órát szántunk erre a témára, és sürget bennünket az idő, mert az Európol képviselői is itt vannak. De, de Jong úr következik. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. A ma délelőtti vita nem igazán van ényemre, és kicsit érzek az Európai Bizottsággal. Jó, jó pár kérdéssel fordulnék a bizottsághoz, úgyhogy remélem, hogy meghallgatják, amit mondok. Egyetértek tehát az Európai Bizottság, vagy érzek velük, azért, mert a Libe Bizottság a múltban két elv tiszteletben tartását kérte, a szubszidiatás és az arányosság elvének tiszteletben tartását, ez benne van a szerződésekben is, és a bizottság ezt teljesítette. Hogyha elolvasom a bizottsági jelentést, akkor azt látom, hogy a szubszidiátási kérdést alaposan fontolóra vették, nagyon sok információt szolgáltattak, és odafigyeltek arra, hogy mit javasolhatnak, és mi az, ami hozzáadott értéket képvisel. Az első kérdésem a bizottsághoz az az, hogy megpróbálnám a hatástanulmányhoz kapcsolni ezt a kérdést. Ugye nem igazán kapcsolódik ez jelenleg a hatástanulmányhoz, ezért minél hamarabb kérném a hatástanulmányt, illetve ezt sürgetném, ami pedig az arányossági elvet illeti. A bizottság részletesen elmondja, hogy miért javasolt bizonyos dolgokat, és miért nem javasolt olyanokat, amelyeket a parlamenti kollégák kértek. Nos, itt is az Európai ö, Emberi Jogi Bíróság döntéseire utalnak, de azt hiszem, hogy egy esettől eltérve nincsen közös ö, ítélet, illetve nem gyűjtötték össze ezeket az ítéleteket. Ez pedig nagyon fontos, hiszen természetesen a, nem akarunk bűncselekményeket és nem akarjuk azt, hogy a bűnözők meg tudják tartani az ebből származó jövedelmeket, ugyanakkor túlságosan messze menő javaslatokat kapunk a jelentéstevőtől, és nagyon nehéz meghatározni, hogy ezek a javaslatok még beleesnek-e az Európai Bíróság hatáskörébe, avagy nem. Egy ítéletet említett meg a jelentéstevő, ahol a jövedelmeket, a bűncselekményből származó jövedelmeket egy másik bűncselekmény elkövetésére akartak használni. Nos, valóban ennek is megvan a kockázata, és ebben a konkrét esetben az elkobzás engedélyezett volt. De nagyon nehéz meglátni azt, hogy még mindig az Európai Bíróság ítéletének megfelelően járunk-e el, avagy sem, és jó lenne, hogyha a bizottság erre vonatkozóan információt szolgáltatna. Aztán a második megjegyzésem, a kollégáimhoz fordulok, a koordinátorok megbeszélésén elhangzott, hogy szükség lenne az alapjogi ügynökség véleményére. Igen, azért pontosan, mert hogy nagyon bonyolult területről van szó. Ugyanakkor az árnyék jelentéstevő kollégák még többet kérnek, és nem igazán utalnak a szakértői vélemény kikérésére. Akkor most hol járunk? Miről is van szó? A frakciók megbeszéléséről, vitáiról, vagy pedig egyéni képviselők alapján járunk el, egyéni képviselők vitájáról van szó. Ez nagyon fontos, különösen az árnyékjelentéstevők szempontjából, hiszen lehet, hogy a létrehozott szöveget a szakbizottság elutasítja, különösen azért, mert a koordinátorok még nem folytatták le ezt a vitát, tehát nem szabad rohannunk, óvatosan kell eljárnunk. Nagyon örülök annak, hogy a jelentéstevők a hatáskört csökkentenék, és csak a szervezet bűncselekményekre korlátoznak, ahogy ezt a bizottság is javasolja, hiszen hogyha bővíteni akarjuk a, a hatáskört, akkor új hatástanulmányra van szükség, amely kimondja, hogy ez megfelel a szubszidiatás elvének, ilyen pedig nincs a kezünkben. És bizonyára Monika Makovej is egyetért velünk, lehet informális megbeszéléseket tartani a jelentéstevővel, meg kéne vizsgálni a, az eddigi jogszabályokat, az eddigi ítéleteket, a bizottság, az alapjogügynökség segítségével, és bizonyára akkor a szakbizottság majd megfelelő döntést hoz erről a nagyon fontos javaslatról, ami az emberi jogi normáknak megfelel, és remélem, hogy konszenzus sikerül majd kialakítani ebben a bizottságban. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen, De Jong úr. Láttam. Szeretne Alfano képviselő asszony ezzel kapcsolatosan valamit mondani? Kérem, hogy nagyon röviden. Igen, nagyon röviden. De Jong ö, kollega ugye most vitatja az árnyékjelentéstevők munkáját. Ez Alde részéről az árnyékjelentéstevő javaslata volt. Nincs a különböző ügynökségek részéről kérelem arra, hogy véleményt dolgozzunk ki. Ez az árnyékjelentéstevő, és nem pedig az én javaslatom volt és állásfoglalásom. Herr Voss, Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy én is hozzáfűzzek az elhangzottakhoz valamit. Az a megközelítés mód, amit választottunk, az nagyon is helyén való, és alapvetően ezt a lépést meg kellett tennünk, és azt is tudjuk, hogy Mónika Makovej kolléganőnk nagyon is elkötelezett ebben a témában, ezt mi csodálattal követjük és helyesnek tartjuk. Ugyanakkor sajnos az idő nyomása alatt kell dolgoznunk, számtalan különböző ügyel kell foglalkozunk itt a parlamentben és itt a szakbizottságban is, ami lehetetlenné tette eddig számomra, hogy intenzíven foglalkozzak konkrétan ezzel a témával. Két-három dologra ugyanakkor utalnék, amelyeket az előadóval adott esetben még két oldalon is szívesen megbeszélnék. Ebben a pillanatban azt mondanám, illetőleg inkább úgy fogalmaznék, hogy mindig is úgy gondoltam, hogy ha valamit a büntető jogban szeretnénk szabályozni európai szinten, akkor nagyon óvatosan kell eljárnunk, mert hogy a büntető jog az egyes tagállamokban adott esetben évszázadokon keresztül nőtt olyanná, amilyen akár ami a rendszert, akár ami az egyes büntetőjogi tényállásokat illeti. Tehát nem vagyok teljesen biztos jelenleg, hogy az, amit itt javasoltunk, az ezekbe a jogi struktúrákba, jogrendekbe, az egyes tagállamokba beilleszthető-e. Így különösen gondolok bizonyos alapelvekre, amelyeket De Jong úr által készített sárkezdeményezés jelentésben olvashatunk. Ezeket mindenképpen figyelembe kell venni. Nekem az a spontán benyomásom, hogy itt óvatosaknak kell eljárnunk, hogyha bizonyos alapelveket fogalmazunk meg, hogy ezek beilleszthetőek-e. Így például a hármas 6-os és 12-es módosító indítványban nibis in idem, ez az alapelv szerepel. Nem tudom, hogy ez fenntartható-e. Úgy gondolom, hogy a tulajdoni jogot és annak az alkotmányjogi korlátait figyelembe kell vennünk, és úgy gondolom, hogy ha elévülésre kerül sor, akkor meg kell néznünk, hogy az elévülésnek, mint jogi alapelvnek, jogbiztonságot szolgáló és a jogi békét szolgáló alapelvnek mennyiben kell érvényesülni. Végső soron pedig ugye az ártatlanság vélelmének az alapelme is itt van, amit figyelembe kell vennünk. Én nagyon is amellett érvelnék, hogy az Európai Parlamentben felállítottunk bizonyos alapelveket, és ezeket most mérlegeljük, vizsgáljuk meg, és hogyha ezekkel kapcsolatban kifogások, fenntartások vannak, akkor tovább kell gondolkodnunk. A jogállami megfontolások, kifogások alapján nyilván nem járulhatunk hozzá olyan szabályokhoz, amelyek a jogállamiságot egy negatív útra terelik. Nyilván a jogállamiságot, a jogállami rendszert a végsőkig, a legvégsőkig védenünk kell, hogy ne éljünk át olyan helyzeteket, mint az Romániába kellett a nyáron, amikor az önkény döntött meg bizonyos alapelveket. Pontosan a büntetőjogban kell magunkat bizonyos alapelvekhez tartanunk, és az itt megnyíló vagy megnyitni kívánt lehetőségeket is ezekhez az alapelvekhez kell igazítanunk. If you, if you, if you can make it, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Az indoklásban azt láttuk, hogy nem ítélet alapú elkobzás gyakorlatát alkalmazta jó pár tagállam, csak annyit kívántam hangsúlyozni, hogy Horvátország is bevezetett szabályokat a nem ítélet alapú elkobzásra, illetve a kiterjesztett elkobzásra, amely segítségével el lehet kobozni a felek felé átnyújtott eszközöket. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm azt is, hogy ilyen röviden fogalmazott, és most pedig a jelentéstevőnek adnám vissza a szót, de látom, hogy Prive úr kíván reagálni az elhangzottakra, kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom nagyon rövidre fogni a mondandómat. Nem, nem, tudom, nem hiszem, hogy szerény lenne ez a javaslat. Mindössze elővigyázatosságra intettem a szakbizottságot, bizonyos esetekben, különösen olyan szankciók esetében, amelyek olyan embereket érítenek, akiket nem ítéltek el. Ahogyan elmondtam, oda kell figyelnünk arra, hogy ez a téma más büntetőjogi témáknál sokkal másabb hagyományokkal, különböző hagyományokkal rendelkezik, tehát a tagállamokban nagyon is eltérőek a hagyományok, és vannak olyan tagállamok, ahol lehetetlen elkobozni eszközöket és vagyontárgyakat ítélet nélkül. Tehát ebből a szempontból kiindulva nagyon is bátor és ambiciózus a javaslat, de természetesen a tagállamoknak el kell mondaniuk saját helyzetüket, saját véleményüket. Azt tudni kell, hogy vannak olyan büntetőjogi törvény, törvénykönyvek az egyes tagállamokban, amelyek kapcsán ez bizony forradalminak számít, és természetesen vannak olyanok, ahol teljesen más a helyzet úgy gondoljuk, hogy a szerződés 83. cikke csak a harmonizációt írja elő, a büntető jog harmonizációját, a felsorolt bűncselekményekre vonatkozóan, de természetesen ebbe beletartozik a szervezett bűnözés témája, mert ugye egy széles, széles témakör, és nem tiltja meg azt, hogy a tagállamok bővítsék ezt a listát, sőt, nagyon reméljük, hogy ha európai szinten megszületik ez a jogszabály, akkor megfelelő normát hoz majd létre más bűncselekményekre vonatkozóan is, amelyek nem tartoznak az EU kompetenciájába. Osztjuk azon véleményüket, hogy a javaslatunk nem teljes körű, és a bírói együttműködésre is ki kellene térni, ezt megfontoljuk majd. A bizottság valóban foglalkozik ezzel a kérdéssel. De Young úr megkapja majd a hatástanulmányt méghozzá azonnal, és ahogyan valószínűleg önök is tudják, nagyon, nagyon alaposan megnéztük az alapjogi hátterét a javaslatunknak, ellenőriztük ezt a jogi szolgálattal, illetve az alapjogi részlegünkkel, az igazságügyi részlegünkkel, nem tudom, hogy az alapjogi ügynökséget mi, véleményét még ki kellene kérni ebben a témában, hogy ez pluszt adna -e hozzá, vagy sem. Szerintem csak id- esetleg időt vesz igénybe, hogyha nem is időhúzás. Ami a szubszidiatást eh, illeti, igen, ezt mindig is szem előtt tartjuk, és tudjuk, hogy a tagállamok eh, nagyon is odafigyelnek erre a témára, különösen a jogharmonizáció keretében. És valóban európai szintű jogszabályokra van szükség sürgősen ebben a témában. Köszönöm szépen, elnök úr. Makovály asszony, öné a szó, mondja az elnök. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák és bizottság. Köszönöm szépen ezt a nagyon is érdekfeszítő vitát, és egy-két kérdésre szeretnék reagálni, ami a hatáskört illeti. Látom, hogy szeretnék megtartani a jelenlegi hatáskört, jogi szempontból nézve ez rendben van, hogyha ez jogi szempontból nézve rendben van, akkor nincs ellenvetésem. A jogi szolgáltal tegnap vettük fel a kapcsolatot ebben a témában, és az eszmecsere jelenlegi állása szerint a 83-as helyzetet nem haladhatjuk meg, tehát hogyha ez így megfelel önöknek, akkor én is benne vagyok abban, hogy a jelenlegi formát őrizzük meg. Aztán vannak olyanok önök között, akik nem szeretnék megtartani az elkobzás esetében a polgári ö, eljárásokat. Nos, az Európai Emberjogi Bizottság bizonyos ítéleteket hozott ebben a témában. Meg kell nézni, hogy vannak-e olyan esetek, ahol ez megtehető, és vannak-e olyanok, ahol nem tehető meg azt hiszem, hogy ez a felmentéstől függ. Meg fogom nézni, meg fogom vizsgálni, és javaslattal élek majd. Ami a harmadik fél elkobzás témáját illeti, azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk, legalábbis a felszólalókkal, és nem értünk egyet a bizottsággal ebben a témában. Ismét szeretnék utalni arra az indoklásra, amit a jelentésemben megfogalmaztam, amikor az adott szakasz törlését javasoltam. Mindezen körülmények korlátozzák a harmadik féltől való elkobzást. Egyértelmű, hogy ha valaki ingyen kap valamilyen vagyontárgyat, vagy pedig piaci érték alatt vásárol valamit, akkor felmerül az alapos gyanú, a vagyontárgy eredetét illetően. Azt hiszem, hogy nem kell ismét bizonyítani ezt, nem kell bizonyítania ezt az államnak. Másodszorban hadd mondjam el, hogy vannak olyan tagállamok és egyéb más országok, amelyek más más utat követnek, mindig a pénzt, pénz útját követik nyomon, és hogyha jó hiszemű a harmadik fél, akkor ez a harmadik fél a, megoldhatja a problémát azzal az emberrel, akitől a vagyontárgyat kapta, tehát nem feltétlenül tartozik az államra ez a kérdés. Tehát, hogyha valaki naív, és nem, nem gondolta, hogy az, az esedékes vagyontárgy bűncselekményből származik, akkor egy polgári eljárás keretében orvosolhatja ezt a problémát. Igen, látom, hogy egyetértenek a képviselőtársak, úgyhogy szeretném megőrizni a szöveget a jelenlegi formájában. És végül az alapjogi ügynökséggel való konzultáció, egyetértek a bizottsággal, erre nincs szükség, ez csak késleltetné a folyamatot. Szeretném megismételni, hogy az Európai Emberjogi Bíróság jogszolgáltatásával vehetjük fel a kapcsolatot, és ez tulajdonképpen fontosabb, mint az alapjogi ügynökség véleménye lenne. Úgyhogy erre nem látok okot. Elméletileg azt mondhatjuk, hogy ha egy ügy kapcsán az egyik féllel konzultálunk, akkor mindig konzultálni kell a másik féllel, például rendfenntartó szervekkel ebben az esetben. Nem támogatom tehát ezt a konzultációt, és arra nem is kaptunk indoklás vagy magyarázatot. Az Európai emberjogi bíróság a jogszolgáltatás, az igazságszolgáltatás elve alapján jár el, tehát egy ítélet már mérvadó lehet. Vannak más okai is az elkobzásnak, de ezek mindig konkrét tényeken alapulnak, tehát ezeket meg lehet vizsgálni, és le lehet vonni a következtetést, de igen, addig, amíg ezt a jog előírja, addig a jog és a törvény az, ami mérvadó tehát a bíróság elé kerülhet az ember, az adott személynek joga van a védelemre. Köszönöm. Elnök, köszönöm, ennyi lesz akkor a vita. És lépjünk is tovább a következő napi rendre, mint egy 20 perces késéssel. És nézzük az Europol igazgatóját időben szeretnénk üdvözölni. Most a 23-as napi rendi pont. Következik bizottsági munkadokumentum a kritikus fontosságú infrastruktúra védelmi szolgáló európai program felülvizsgálatáról, az EPCIP programról van szó. Az Európai Bizottság júniusban egy munkadokumentumot hozott létre, tehát a kritikus fontosságú infrastruktúra védelmét szolgáló európai programról. A bizottság véleményét fogjuk meghallgatni, remélem rövid prezentáció keretében, és ezek után, hogyha képviselők szeretnének hozzászólni a témához, akkor megnyitjuk a vitát. Tehát megadom a szót az Európai Bizottság képviselőnek, Christian Kressen úrnak. Laux úrnak javítja magát az elnök, tessék, megadom a szót. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Egy-két percben, távirati stílusban szeretném elmondani azt, hogy mit is szeretnénk elérni a kritikus fontosságú infrastruktúra védelmét, illetően, hogy mit tettünk eddig, és mik a következő lépések. A kritikus fontosságú infrastruktúra védelem egy új téma az Európai Unió biztonságpolitikájában, 2006-ban indult el, tehát elég friss dologról van szó. És ahogy említettük, megszületett ez a program, az EPCIP program, különböző építőkövekből áll föl. Az egyik egy jogalkotási eszköz, egy irányelv, amely az azonosítást, illetve a védelmet írja elő, a kritikus fontosságú határon átnyúló infrastruktúrára vonatkozóan, és ehhez vannak kiegészítő intézkedések. Az egyik egy webes eszköz, hogy az operátorok, illetve a tagállamok információt cserélhessenek a kritikus infrastruktúráról. Ennek a neve az, hogy SIVIN. Kritikus fontosságú infrastruktúra figyelmeztető rendszer. Van egy konkrét pénzügyi program, mely célja a kísérleti projektek, illetve a kutatás finanszírozása ebben a témában, illetve van egy külső ág, élénk párbeszédet folytatunk az USA-val és Kanadával ebben a témában, illetve a program célja a tudatosítás, illetve a nemzeti szintű infrastruktúrára felpróbáljuk hívni a figyelmet. Az EPSI program már hat éve működik, és eljött az ideje a felülvizsgálatnak. Jogi szempontból a felülvizsgálat csak az irányelvet érinti, de de facto a felülvizsgálat az egész programot érinti. Tehát dióhéjban a felülvizsgálat, és ez benne van a júniusban kiadott dokumentumban, alátámasztva érvekkel, indoklással. Azon a véleményen vagyunk, hogy a program, illetve az irányelv nem hozta meg a kívánt eredményeket elnök, félbeszakítja a hozzászólót. Azt kérem, mondja az elnök, hogy a beszélgetéseket szüntessék be a teremben. tehát azt kérem a teremben levőktől, hogy figyeljenek oda az előadóra. Az előadó folytatja, köszönöm szépen, elnök úr. Tehát úgy gondoljuk, hogy az irányelv nem hozta meg a kívánt eredményeket, két ágazatra koncentrálódik, és korlátozódik, a különböző kritériumok, illetve mechanizmusok arra vezettek, hogy csak a nemzeti infrastruktúrát vizsgálták meg a tagállamok, azokat az infrastruktúrákat, amelyek a szomszédos országokat érintik pusztán, tehát egy nagyon abszurd helyzet alakult ki, pusztán 14 infrastruktúrát azonosítottak, és csak ezek csak 14-et neveztek mint, meg, mint Európai Uniós szinten fontos, kritikus fontosságú infrastruktúrát az energia és közlekedési ágazatban, miközben mindannyian tudjuk, hogy a kölcsönös függőség, illetve a kritikusság érinti az egész pénzügyi ágazatot, az egész gazdaságot. Például, hogyha áramszünet történik, mint ahogy volt áramszünet 2006-ban, a, a pénzügyi szektor, az egészségügyi szektor, vagy a, a repülési ágazat, a közlekedés mind-mind érint ez. Tehát azt hiszem, hogy itt a cél mellé lőttünk. Aztán nézzük a program többi ágát. Ezek érdekes eredményeket hoztak, és ahogyan elmondtam, az USA-val és a Kanadával rendszeresen párbeszédet folytatunk, ez nagyon ígéretes, a legjobb cseré, gyakorlat cseréjére is sor kerül az Atlanti óceán két oldaláról, ez pedig egy eszköztárat hoz létre a kritikus fontosságú infrastruktúra védelmére vonatkozóan, tehát gyakorlati információcsere, tapasztalatcsere történik arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet azonosítani, védeni az operátorokat, illetve a magánágazatot, a magánszektort. Nagyon sokat tanulhatunk egymástól ebben a témában. Aztán a bizottság pénzügyi programja ö, még tartalmaz forrásokat, tehát nem aknáztuk ki a lehetőségeket, itt a dokumentumban elolvashatják a részleteket. Ez az, amit eddig tettünk, amit eddig elvégeztünk, és ez a a felülvizsgálat eredménye, az EPSZI felülvizsgálatának eredménye. Természetesen erre a programra vissza lehet térni, és átfogó javaslatokkal fogunk élni 2013 elején. Természetesen lehet, hogy felül kell vizsgálni a programot, bizonyos eszközöket, intézkedéseket megváltoztatni, de a legfontosabb dolog ugyanaz marad. A legfontosabb eszközeinket, infrastruktúráinkat meg kell védeni a nem megfelelő működéstől, illetve attól, hogy, hogy csödöt mondjanak. Tehát. És kérem, vegyék anyagnak azt, amit mondok, tehát nem végleges. Most a következő témákat fontolgatjuk, és ez lesz az utolsó megjegyzésem, elnök úr. Szeretnénk a kritikus infrastruktúra azonosítástól átlépni a legfontosabb függőségi infrastruktúrák megnevezésére, tehát a szektorális, az ágazati megközelítéstől áttérnénk a horizontális megközelítésre, ami valóság alapúbb, és megvizsgálnánk a kölcsönös függőségeket, mi történik akkor, amikor egy kommunikációs probléma, egy infrastruktúrális probléma merül fel mondjuk egy kórházban, vagy egy E, vagy az energiaszektorban, hát ez akár az egész kontinest érintheti. Tehát megnézzük a, a legfontosabb kritikus pontokat, ezeket elemezzük, és kockázatelemzést, kockázatkezelést vizsgáljuk. Megpróbáljuk megnézni, hogy milyen típusú kockázattal állunk szembe, hogyan próbáljuk ezt enyhíteni. És aztán a következő lépés, ami az kollektív felkészültségi intézkedésekhez vezet, elővigyázatossági intézkedésekhez, képzés, gyakorlatok, forgatókönyv alapú gyakorlatok regionális vagy szubregionális szinten, és negyed sorban valamilyen Európai Uniós reakció válasz. Hogyha mindez kudarcot val, mit tehet Európa, mit adhat azon túl, amit a regionális, illetve nemzeti hatóságok így is úgy is megtesznek. A mik kollégákkal beszélünk erről, vannak olyan modelljeik, amelyeket alkalmazni lehet egy katasztrófát követő két hétben. Hogyan lehetne ezt továbbfejleszteni, kiterjeszteni, és egy Európai Uniós szintű támogatást, illetve választ adni egy esetleges ilyen jellegű katasztrófára. És végül egy utolsó megjegyzés. Van itt egy jogi kérdés is, hiszen 2006-ban az egész EPSI programot egységesen ö, a 308-as cikk értelmében fogadtuk el, ami most a 352-es cikk. A 196-os cikk polgári védelmet ír elő, tehát a szerződés, a jelenlegi szerződés 196-os cikke nem csak a harmonizációról vagy a jogharmonizációról szól ez, nem igazán erről, hanem inkább megnyitja az utat egy Európai Uniós platform felé, az Európai Uniós együttműködés felé, a nemzeti hatóságok és operátorok között, annak érdekében, egy magasabb fokú védelmet lehessen biztosítani. Tehát erre a jogi aspektusra is összpontosítunk, és így próbálunk eredményeket elérni. Köszönöm szépen a bizottságnak ezt a prezentációt. Nem tudom, vannak-e kommentárjaik? Van-e valaki, aki kíván szólni? Nincs? Akkor köszönjük szépen, köszönjük szépen ezt a beszámolót a kritikus fontosságú infrastruktúrák védelméről. Így akkor most egy kicsit az időt is jobban tudjuk kezelni. 10 óra 30 van. 24-es napi rendi pontunk következik az Europol munkaprogram értékelés kiberbűnözés témában. Rob Wainwright-ot üdvözöljük, az Europol igazgatóját. Nagy öröm számunkra, hogy itt van. Wainwright úr, köszönjük, hogy el, ismételten eljött erre a közös eszmecserére az Europol és a kiberbűnözés témában. A bizottság az elkövetkezendő hónapokban egy javaslatot tesz az Európol számára. Ez a bizottság munkaprogramjának is részét képzi. Már létezik egy munkaprogram, amelyet Malmström biztos asszony dolgozott ki. Az Europol igazgatója Wainwright úr az elkövetkezendő 10-20 percben eh, be fog számolni a legutóbbi Európollal kapcsolatos dokumentumokról, a 2013-as munkaprogramról, a külső értékelési eh, tanulmányról, a szokta módszerről, és itt van velünk Prive úr is, aki a, fő, a bizottság eh, belső biztonsági főigazgatóságáról van itt. Ő fog majd beszélni arról a eh, stratégiáról, amely a kiberbűnözés eh, elleni harcról szól. Úgyhogy kérem először Wainwright urat, aztán majd lesz egy vita és egy eszmecsere. Wayne úrnak egy PowerPoint prezentációja van, nem tudom, hogy ez megvan-e már, láthatjuk-e, be tudja mutatni. Is it okay? No? Yeah, we need one or two minutes. Okay. Jó, akkor várjunk néhány percet. Go. Thank you for your patience. Of course. Of course. Let's hear from Mr. Wayne. Tehát akkor halljuk a uh, Wainwright úrtól bevezetőjét a prezentációnak. Köszönöm szépen mi alatt várjuk a prezentációmat, engedjék meg, hogy köszönetet mondjak önöknek, önnek elnök úr, a bizottság tagjainak, hogy meghívtak engem ma, hogy elmondjam, mik is a, az utóbbi ö, dokumentumai az Európolnak, mi lesz a tevékenységünk az elkövetkezendő hónapokban mi is a miről is szól a munkánk jelenleg a az Európai Kiberbűnözési Központ létrehozásával kapcsolatosan mi a feladatunk ebben, mik a főbb célkitűzéseink a 2013-as munkaprogramunkban. A bizottság tagjait, tagjait szeretném Mm, szeretnénk meghívni novemberre, hogy látogassanak el Hágába, és mm, jobban megismerkedjenek a jelenlegi munkánkkal. Az Európol támogatja az EU bűnüldöző hatóságainak munkáját, a különböző információcserét biztosítja ami egy nagyon bonyolult a helyzet a szervezetbűnözés területén, éppen ezért figyelembe véve a jelenlegi válságot, a gazdasági helyzetet, el kell mondani, hogy nehéz a feladatunkat végrehajtani, ugyanis végül is, ha nem is csökkentek az erőforrásaink, de nem is növekedtek stagnálnak, pedig sokkal hatékonyabb szervezettségre van szükség, és együtt kell működnünk a különböző intézményekkel. A 2013-as munkaprogram alapján reméljük, hogy sokkal hatékonyabb munkát tudunk végezni, mint európai rendőri hivatal az, ez a szakbizottság és ezen belül a Krim bizottság is foglalkozik egyre többet a szervezett bűnözéssel, a bűncselekményből származó jövedelmek elkobzásával. Ezek a szervezett bűnöző csoportok egyre inkább hatékonyabban működnek az Európai Unió területén, határokon átnyúlóan, és a legális és az illegális tevékenységüket egyre inkább összekapcsolják, kombinálják. Ugye a kelet-európai országokból sokszor küldik dél-amerikai országokba a, az embereiket, tehát bevonják a különböző uniós tagállamokat a szervezet bűnözői tevékenységbe egyre inkább. Ha megnézzük a költség, általános költségeiket a kiberbűnözés területén, látjuk a magánszektorból jövő adatokat. Persze mindig óvatosnak kell lennünk a becslésekkel és a becsült adatokkal. Azt hiszem, hogy a kormányzati ágazatban és az igazságszolgáltatás területén sokkal többet kell tennünk, hogy fellépjünk hatékonyan a kiberbűnözés ellen. Ez egy hatalmas biznisz, egy nagy biznisz, ami egyre inkább növekszik. A, ennek ellenére ugye egyre nagyobb az Európol ö, fontosabb az Európol tevékenysége, különböző 27 ö, ö, csoportban működünk. 2012-re azt várjuk, hogy 20%-kal fog növekedni a bűncselekmények száma, tehát a szolgálatainknak egyre több a tevékenysége, a munkája. Ami a titkosszolgálatok munkáját illeti, itt is látjuk azt, hogy körülbelül különböző 20, külön, 20 különböző projektünk van. Itt is látjuk, hogy 2008 és 2012 között háromszorosára növekedett a tagállamoktól kapott hozzájárulások száma, egyre több információt kapunk, egyre több információt kell kezelnünk, viszont Ugye nem tudtuk növelni a bűnügyi elemzőink számát az Európolnál, tehát egyre több a munka, és egyre hatékonyabban kell a belső forrásainkat megszerveznünk. Ami az információ cserét illeti, az összvolument illetően láthatjuk az adatokat. Ez a bűnügyi elemzések eh, száma is növekszik, és eh, egyre nagyobb az operatív eh, támogatások száma, amelyet a tagállamoknak tudunk nyújtani. Vannak operatív, mobil támogató szervek, amelyek a helyszínen, az adott országokban támogatják a munkát, és mobil hozzáférést biztosítanak az adatokhoz. Látjuk tehát, hogy nagy a szakértelem, itt is 2009 óta a helyszíni munka is jelentős mértékben növekedett, közös nyomozó csoportjaink vannak, és azt látjuk, hogy tíz évvel azután, hogy az Európai Unió kidolgozta ezt a nagyon fontos irányelvet, azt látjuk, hogy a tagállamok a közös nyomozói csoportok szolgálatát egyre inkább felhasználják a munkájukban. A bizottság ehhez finanszírozási támogatásokat is nyújt, és azt is látjuk, hogy egyre az Europol és az Eurojust is egyre inkább részt vesz ezekben a közös munkában. Az Europol felelősségi körébe tartozik nagyon sok más terület, a, például a prioritás sokat, illetően a kiberbűnözés elleni fellépés terén van új jogszabály, koordinálni kell a különböző operatív terveket, munkát, és biztosítani kell a, ehhez a teljes ciklushoz a súlyos, szerve, súlyos szintű szervezetbűnözés értékelése is elindult már márciusban, múlt évben az operatív műveleteket illetően, tehát egyre több a munka, több az EU különböző adminisztráció szintjén, azonban részéről egyre inkább nagyobb a nyomás a munkánk irán. Mit is tesz az Európol, hogy megfeleljen ezeknek a kívásoknak? mindenképpen eh, hatékonyabban próbálunk meg a belső szolgálataink szintján eh, működ, szintjén működni. A 2013-as munkaprogram főbelemeit látják a eh, szlájdon. Látják hogy hol, hol is vannak a megtakarításaink. Már 2011-ben beindítottunk egy általános megtakarítási tervet, új stratégiát tudtunk beindítani, az adatkezelés szintjén javítottuk a helyzetet, például a fordítási munkában is csökkentettük a költségvetést, aztán csökkentettük hatról négyre a vezetőségi ülések számát évente a nyáron, és megszerveztünk egy egy olyan találkozót, amelyen az új kiber bűnözés elleni központ létrehozásáról beszéltünk. A 20%-kal növelni fogjuk az Európol vezetőinek a számát, ugyanis egyre nagyobb az információ adat, amelyet kezelnünk kell, egyre nagyobb a kereslet ezen a területen, éppen ezért nagyon célzottan kell meghatározni a feladatainkat, a párhuzamos tevékenységeket le kell csökkentenünk, szinergiát kell kialakítani a terület, ezeken a területeken. Látjuk azt, hogy hogy ugye növekszik a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma, az emberkereskedelem, most, ami a magánszektorral való együttműködést illeti, elsősorban a kiberbűnözés területén tudunk együttműködni, követni tudjuk egyre hatékonyabban a bűncselekményből származó pénzösszegeket, együttműködünk más szervekkel, mint például az Interpol és más szervekkel az jövő évre vonatkozólag foglalkozni kell a stratégiai célkitűzésekkel, a súlyos szervezett bűnözéshez kapcsolódóan biztosítani kell az Európolban azt, hogy a prioritásokat hatékonyan alkalmazzuk, hogy fellépjünk az súlyos szervezett bűncselekmények ellen már megvol van az első értékelésünk ezek kapcsolatosan. Fontos tudni azt is, hogy nagyon sok erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy a módsz, az értékelés módszerét is módszerén is javítsunk, hogy a megfelelő konklúziókat levonjuk. Egyfajta tehát olyan, a, a szokta ö, módszer egy teljesen egyedülálló módszer, egy értékelési módszer, tehát ez a, a súlyos szervezett bűncselekmények értékelésének a módszere, ö, és nagyon sokan együttműködnek ebben az új metód, ebben az új módszer értékelésben, és az új módszer nagyon jó eredményeket hozott mindidáig. A munkaprogramunk során mm, természetesen meg szeretnénk erősíteni az elemzői rendszerünket, a, az átvilágító tevékenységünket is meg szeretnénk erősíteni, ugyanis a szervezett bűnözés területén, a terrorizmus területén új elemek is beléptek ezekben a folyamatokba. Eddig a legtöbb tagállam részt vett ebben az együttműködésben. Ami a jövőt illeti, és különösen az új Európol rendeletet illetően, ahogy tudják, a bizottság tanulmányozza ezt a helyzetet, és az Európolnak van egy új értékelési rendszere, ezzel kapcsolatosan rendszeresen informáljuk az álláspontunkról a bizottságot, amelynek egy új irányelv irányuló javaslata van. A, ebben az évben, júniusban az Európarlament vezetői kidolgozták a javaslataikat, amelyeket el is küldtek az Európai Parlamentnek. Az Európol értékeli a tagállamok tevékenységét a szervezett bűnözés területén, és ez a munka egyre fontosabbá válik. Vannak ajánlásaink is annak érdekében, hogy az Európol tevékenysége hatékonyabb legyen a jövőben. Itt csak néhány ajánlásra tudok utalni most fontos az Európol és a tagállamok közötti információcsere, és ez, ez, ennek minőségén javítani kell mindenképpen különböző ügynökségek közötti munkát is javítani kell. Javítani kell a technikai képességeken, az adatcsere terén. Még mindig a különböző bűnügyi bűnüldöző hatóságok adataira kell, hogy alapozzunk, bátorítani kell az információcsere jobb, magasabb szintjét is a jövőben. Az ajánlásaink között az is ott van, hogy az új rendelet a, támogassa az operatív tevékenységet, sőt, erőforrásokra is szükség van, támogassa anyagilag is a, ezen területét a munkáknak. A rugalmasság is fontos az információ csere területén, fontos a külön adat kezelés definícióját is módosítani. Hatékonyabbnak kell lennünk, nem csak az adatok elemzés terén, hanem fenn kell tartani az adatvédelmi környezetünk magas szintjét is. Ami az Európol jövőbeni kapcsolatait illeti a parlamenten, parlamenttel. Már nagyon sokszor beszéltünk a különböző modalitásokról, a parlament is talán hatékonyabban működhet ezen a területen, a, az Európol feletti felügyeletét illetően a, a, a parlamentnek sokkal nagyobb hozzáférést kell biztosítani a az Európol dokumentumaihoz való hozzáférés terén. Akvilár úrral már beszéltem erről. Végül pedig, végül pedig elnök úr, ahogy látják az információkból, az Európol egyre inkább elkötelezett a munkájában, a különböző érintett felekkel, a tagállamokkal való operatív műveleteiben, ha bár a munka egyre bonyolultabbá válik, de modernizálni kell a képességünket, a kapacitásunkat, hogy hatékonyabban működhessünk. Reméljük, hogy hogy továbbra is támogat bennünket ez a szakbizottság és a parlament is, hogy támogatni fognak bennünket anyagilag, pénzügyileg és minden más területen. Egy hónap múlva lesz majd egy találkozó a parlamenttel, a tanácssal és a bizottsággal az új Európa rendelet kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes beszámolót, amelyen megvilágosította azokat a fejleményeket, amelyekre számíthatunk ettől a nagyon fontos intézménytől, illetve hogy mi a helyzet a szervezett bűnözés elleni harccal, az Európai Uniós szintű együttműködéssel a rendfenntartó szervek között. Most pedig hallgassuk meg a bizottságot. Pribe úr, hogyha jól tudom, ön kíván saját prezentációt bemutatni, és utána megnyitjuk a vitát. Láttam a képviselők közül vannak, akik föl kívánnak szólalni, tehát lesz idő bizonyára kérdésekre, konkrét megjegyzésekre, válaszokra. Príbe úr, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, hogy megadta a lehetőséget arra, hogy egy-két szót szóljak arra vonatkozóan, hogy hogyan is állunk az Európol rendelet javaslat kapcsán. Nem kívánok megjegyzéseket tenni az igazgató bemutatójára, a 2013-as munkaprogram bemutatására, hiszen a bizottság teljes mértékben támogatta ezt már a kezdetektől. Ami az Európol rendelet jövőbeni javaslatát illeti, nagyon sok mindent kívántam elmondani, de ezt lerövidíthetem, hiszen egyetértünk az igazgató úrral. A bizottság ebben az évben kívánja megfogalmazni a javaslatot, és ahogyan Wainwright úr is elmondta, hogy független tanulmányt készítettünk. A tanulmány széleskörű konzultációra épül, beleértve a tagállamokat, az igazgató tagjait, és így tovább. Tehát azt hiszem, hogy elég jó képet kaptunk arról, hogy mit gondolnak, mit lehetne megváltoztatni, mind lehetne javítani. Jelenleg a hatástanulmányi fázisban vagyunk a bizottságnál, természetesen ez a rendtanulmányt alapul veszi, illetve arra épít, és reméljük, hogy ebben az évben megszületik a javaslat. Fontosnak tartom hangsúlyozni a javaslat kapcsán, hogy bizonyos kiigazításokkal szeretnénk élni, javítani szeretnénk a ügynökség munkájának hatékonyságát, illetve szeretnénk egy-két szabályt a Lisszaboni szerződéshez igazítani. Egy olyan ügynökségről van szó, amely hatékonyan működik, tehát nem arról van szó, hogy kétségbe esetten meg kellene változtatni a jogalapot, mert rosszul működik az ügynökség, nem, további javításokról, fejlődésről van szó, egy olyan, olyan esetben, amely már most is nagyon jól és gördülékenyen működik. A Lisszaboni szerződéshez való igazítása az Európolnak természetesen fontos az intézmény szempontjából is, és ahogyan Wainwright úr is elmondta, egy megerősített parlamenti ellenőrzést irányoz elő, ahogyan ezt a szerződés 88. cikke is kimondja. Ez a cikk utal az Európol Európai Parlament felé történő beszámoltatási kötelezettségére, és ugye erről már több ízben beszéltünk, meg kell nézni, hogy ez hogyan működhet. Valószínűleg azt fogjuk javasolni, hogy a parlamenti ellenőrzést a költségvetésre építsük, a politikai igazgatásra, finanszírozásra, illetve a szerepek és hatalmi ágak szétválasztására, de ebben az esetben nem gondoljuk, illetve nem gondoljuk, hogy a nemzeti parlamenteknek, illetve az európai parlamenteknek a napi munkába be kellene kapcsolódni, illetve annak az ellenőrzésébe. Kiváló lehetőség áll előttünk, hogy megnézzük a hiányosságokat, megnézzük azt, hogy az Európol munkáját hol lehet javítani és hatékonyabbá tenni. Ahogyan Wainwright úr is említette, a legelső gondolat az, hogy az Európol hírszerzési képét javítsuk, ez pedig épít arra, hogy a tagállamok mennyiben hajlandóak információt szolgáltatni az Európolnak, ahogyan Wainwright úr is elmondta, ez a jogszabályok, nem a jogszabályok megváltoztatásáról szól, hanem inkább a magatartás és a kultúra megváltoztatásáról a tagállamokban, tehát azt látjuk ugye, hogy a tagállamokban között nagy az eltérés. Lehet, hogy nem az a legjobb, hogyha kötelező szabályokat hozunk, hanem kizárólag, hanem a kettő kombinációjáról van szó, magatartás megváltoztatása, kultúra megváltoztatása és a jogszabályok igazítása. Tehát információval mindenki hozzájárulhat ehhez az ügynökséghez, illetve a munkájához. A harmadik országokkal való adatcserét is racionalizálni kell, meg kell változtatni. Ez nem egy egyszerű kérdés. A Lisszaboni szerződés egyik kitétele, hogy az Európol, mint ügynökség, a továbbiakban nem hozhat létre harmadik országokkal megállapodást egymaga, tehát ez nemzetközi megállapodások alapján kell, hogy létrejöjjön. Ez azt jelenti, hogy a, a bizottság, a tanács döntése, vagy az Európai Parlament döntése is szükséges hozzá. Szeretnénk az adatcserét újra kezdem a mondatot, mondja az előadó, tehát gondolkozunk azon, hogy magánfelekkel közvetlenül információt cserélhessen az Európol, tehát egy változtatáson gondolkodunk, különösen itt a kibérbűnözés esetén lenne ez fontos. Természetesen ez azért fölvet aggályokat, adatvédelmi aggályokat. A hatékonyság növelése, a információ kezelés rugalmasságával érhető el. Az Europolnál elég magas az adatbiztonság, az adatvédelem szintje, Meg kell néznünk az információkezelés rugalmasságát, ennek rugalmasabbá tételét, ugyanakkor az adatvédelmi standardokat meg kívánjuk őrizni. Végül pedig, elnök úr, van egy horizontálisabb aspektus, a bizottságnak fontolóra kell venni a javaslat kialakításakor, a kormányzásra, az igazgató tanács működésére, az igazgató kijelölésére vonatkozó szabályokat, hosszas tanácssal és parlamenttel való eszmecsere után a bizottság harmonizált szabályokat szeretne létrehozni a több mint 30 ügynökség között, és ez azt jelenti, hogy lesznek itt is változtatások a javaslatban. Ennyi tehát a jelenlegi helyzetről nagyon röviden az Európai Kiberbűnözési Központról, ez nem kapcsolódik közvetlenül a javaslathoz, hiszen ez egy új feladat, függetlenül a jogalap reformjától, A márciusi közlemény alapján, és azt hiszem, hogy ezt a bizottsági közleményt mindenki üdvözölte, az Europol adna helyet a kibérbűnözési központnak az alapján, amelyet eddig végzett ezen a területen, amely munkát eddig végzett. Előkészületi munkálatok folynak, és most vizsgáljuk a költségvetési vonzatát az új központ létrehozásának. Tehát nem egy új feladatról van szó az Europol számára, az Európa jogalapját egészítjük ki, de természetesen új feladatról van szó a munka lényegét, tartalmát illetően, hiszen az eddigi munkájuk kiegészül valamivel, és ez költségvetési aggályokat is felvet. Egy olyan időszakban, ahol mindenki a költségvetés visszaszorításán dolgozik. Európollal való megbeszéléseink alapján azt mondhatjuk, hogy minden jó úton halad, és a tervek szerint, a bizottsági márciusi közlemény tervei szerint folytatódhat a munka. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönjük az Europol Lisszabonizálásáról szóló beszámolót. az európai jogszabályok az adott mandátum alapján születnek. Természetesen a Lisszaboni szerződés értelmében kell eljárnunk. Legfontosabb azonban, hogy megmutassuk, hogy történik előrelépés, és a határon átnyúló, átnyúló bűnözéssel megpróbáljuk felvenni a harcot. Ezen kívül egy új jogi eszközt kívánunk létrehozni, és az Europolt be kívánjuk venni az ügynökségek konstellációba. konstellációjába. Láttuk az Europol prezentációt, meghallgattuk Wainwright úr prezentációját, meghallgattuk a bizottságot, és most hallgassuk meg a képviselő urakat és hölgyeket. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretnék köszönetet mondani az utolsó megjegyzéséért is, ami nagyon is a kedvemre volt. Szeretnék Wainwright úrnak, az Europol igazgatójának köszönetet mondani a jelenlétért, ez mindig hasznos és segíti a munkánkat. Köszönöm, hogy bemutatta a munkaprogramját, és Pribe úrnak is szeretnék köszönetet mondani az általa nyújtott tájékoztatásért, ami az új rendeletre vonatkozik. Engedjék meg, hogy néhány kommentárral éljek. Inkább megjegyzésekkel, semmint kérdésekkel élnék. A következő megjegyzéseim lennének. jónak tartom, hogy felállítják ezeket a mobilis hatóságokat, hiszen ezek az operatív munkát jól fogják segíteni. Igazgató úr ön elmondta, hogy ez egy olyan dolog, amit most terveznek, az Európolnak pedig egyre inkább növekszik. A jelentősége bővülnek a hatáskörei. Fontos, hogy ebben ezek a vegyes munkacsoportok is megfelelő súlyt kapjanak. Ami pedig az új kiberbűnözési központot illeti, a következőket szeretném elmondani. Pribe úr azt mondta, hogy ez az új feladat a bizottsági javaslatára fog megvalósulni, amit nyilván ingyen és bérmentve nem láthat el a szervezetük, aminek megfelelő költségvetéssel kell rendelkeznie. Úgy gondolom, hogy nyilvánvalóan az új operatív központnak a felállítása szükséges az európai cyberbűnözésnek a leküzdése érdekében, de hát ennek megfelelő eszközökkel, forrásokkal is ki kell stafírozva lennie. Fontos tehát eh, az új rendelet esetében, hogy ezt figyelembe vegyük. Novemberben itt a parlamentben már terítékre fog kerülni a rendelet. Úgy gondolom, hogy ennek a szakbizottságnak eh, fontos, hogy intenzíven foglalkozzon ezzel a feladattal, és egy igazi új jogi eszközt adjon a Lisszaboni szerződés szellemében az Európa kezébe. Ami a mobil egységeket illeti, Fontosnak tartom itt az csere kérdését. Ez, ennek minőségét javítani kell. És természetesen mindennek a bizalom légkörében kell történnie, amit még fel kell építenünk. És még egy kérdésem lenne az Europolhoz. A britek nagyon gyakran precízen fogalmaznak, mégis eh, elmosódottak a fogalmak. Ami az elemzési kapacitást illeti, tulajdonképpen mit eh, kívánt mondani ezekkel a megjegyzéseivel az elemzési kapacitással kapcsolatban? Itt egy egységes rendszerről, vagy csak egy támogató rendszerről van szó, esetleg olyan rendszerről, amiben más ügynökségek is részt vesznek, én nem látom át teljesen ezt. És különösen fontos, hogy az új rendbeletben, és ezt Pibe úr is elmondta, itt egy bizonyos kifejezést használt, felügyelet mi nem felügyeletet, hanem inkább ellenőrzést mondanánk. A felügyelet és az ellenőrzés az két különböző dolog. A parlamenti ellenőrzés az nem ugyanaz, mint a felügyeleti tevékenység. Tehát mi a parlamenti ellenőrzéshez ragaszkodunk, és nem a felügyeleti joghoz. Az a fontos, hogy a parlamenti ellenőrzés biztosítva legyen. Az Európa Europol része a közigazgatásnak, mi a közigazgatás fölött egy kiegyensúlyozott, egységes parlamenti ellenőrzést szeretnénk. A Lisszaboni szerződés 88. szakaszában olvashatunk erről, ott ellenőrzésről és nem felügyeletről van szó. Egyébként gratulálok a munkájukhoz. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Wainwright úrnak és Príbe úrnak is köszönetet mondani a bemutatójukért, amelyek kénytelen, kelletlen, rövid időkeretben zajlottak. Hogyha megnézem azokat a papírhegyeket, amiket el lehetett volna olvasni, eh, a tanulmányokkal, a rendelettel és a jelentéssel kapcsolatban, akkor tudom, hogy valószínűleg csak igazán kevés kolléga olvasta el ezt a hegynyi méretű dokumentumtengert igazán a részleteiben a nemzeti hatóságokkal és az ő támogatásukkal kapcsolatos megjegyzéseket meghallgattam, ezek helyen valóak, ugyanakkor szólt ön egy olyan pontról, amely itt a szakbizottságban és a parlamentben mindenképpen még intenzív vitatárgyát kellene, hogy képezze, mielőtt az Europol jogalapját, működésének jogalapját megváltoztatjuk. Itt nem a kiberbűnözési központról beszélek, itt mindenképpen tisztázni kell, hogy egy ilyen központi intézmény mit tehet, mit kell tennie, és mi lenne értelemszerűen a tagállami hatóságoknak a feladata annak érdekében, hogy nyilván ne központilag legyen minden elintézve itt, tehát az illetékességeket, hatásköröket fel kell osztani, és ami számomra még meglepő volt, az az adatokkal és az adatgyűjtéssel kapcsolatos megjegyzések, Wainwright és Pribe urak is kitértek erre, hogyha különálló, egymástól független adatfeldolgozási rendszerekről van szó. Nos, ezekkel kapcsolatban itt a szakbizottságban már többször szó esett arról, hogy nem kellene több különálló felesleges adatfeldolgozási rendszert felállítani, hiszen ez a visszaélésekre ad lehetőséget, és nyilván meg kell vizsgálni a harmadik országoknak való adatátadásnak a kérdését is, milyen adatokat, milyen feltételek mellett adunk át. És a tanulmányban szó van arról is, hogy érzékeny adatokról a feldolgozására is e, sor kerül, és ezt adott esetben kiszervezik magánvállalatokhoz. Jól lehet nem teljesen világos, hogy milyen magán tulajdonban álló vállalatokról van szó, és milyen célból történik ez a kiszervezés. Jó lenne, hogyha erről említést tennénk. Reding asszonynak a javaslata alapján egy adatvédelmi rendeletről tárgyalunk. Van egy adatvédelmi irányelv is az igazságügyi területen, amelynek az alapelvét nyilván figyelembe kellene vennünk, és én világosan szeretnék fogalmazni, ismerem néhány tagállamnak az álláspontját is ezen a területen, különösen az irányelven kapcsolatban, amelyről legszívesebben nem is tárgyalnának. Én ezt helytelennek tartom, pontosan ezen a területen, ahol nagyon is érzékeny adatokat kezelnek majd, tudomásul kellene venni, és intenzíven meg kellene beszélni, milyen következményei vannak az új lépéseknek az adatvédelemre. Jó lenne, hogy ezeket a pontokat intenzíven és kritikai érzékel kezelnénk, nem feltétlen akkor, amikor már a rendeletet megkapjuk tervezetként, hanem adott esetben akkor, amikor az adatfeldolgozó rendszerek, az érzékeny adatokat kezelő adatfeldolgozó rendszerek már működésbe lépnek. Itt akkor a szakbizottságba erre vissza kellene újra térnünk. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. osztom a fenntartásait az előttem szólóknak az ellenőrzés tekintetében is. Az ellenőrzés véleményem szerint a nagyon fontos feladat, és osztom a fenntartásokat itt az adatvédelem, adatfeldolgozás kérdésében is. Ugyanakkor úgy gondolom, és egyben köszönetet mondanék a két előadásért is, hogy az Europol nagyon pozitív irányba fejlődik, és egy fontos eszközé vált a szervezet bűnözés elleni küzdelemben. Elhangzott az is, hogy nem feltétlenül több hatáskörre van szüksége a szervezetnek, hanem sokkal inkább az lenne a fontos, hogy az együttműködésnek a kultúráját a nemzeti hatóságokkal javítsák. Ezt egy pozitív eh, álláspontnak tartom. Ami engem érdekelne, és ezt az előttem szólók már érintették, hogy milyen pénzügyi forrásokra eh, számítanak, vagy van szükségük, hogyha az eddigi feladataikat el akarják látni. Eh, figyelemmel természetesen arra is, hogy itt a fenyegetettség is folyamatosan növekszik. Szükség van-e tehát további költségvetési forrásokra, ez nyilván érdekes lenne e szakbizottság számára. Jó lenne, hogyha tudnánk, hogy a következő költségvetésben milyen forrásokat kellene beállítanunk, és azt is szeretnénk tudni, hogyha ezen a téren támogatásra van szükségük. De a Holmeier. Köszönöm, Holmeier asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Kezdetben azt a, az állítást tenném, azért, mert szoros az együttműködés e, az Europollal, és nagyon nagy az információcsere a kiberbűnözés irányelvvel kapcsolatban, és nagyon nagy precízséggel, pontossággal és részletezettségben kapjuk ezeket a tájékoztatásokat. Mivel Wainwright úr csak kevés időt kapott a tájékoztatójára, nyilvánvalóan nem lehetséges, hogy az adott esetben órákig is mesélhető részleteket itt most ilyen rövid összefoglalni, 10 percben a jelenlévő képviselők számára, tehát ez egész egyszerűen nem működik. Úgyhogy ezért, kedves Zippel kolléga, úgy gondolom nem kell rögtön bizalmatlansággal reagálni az előadásokra. Például az adat továbbadásnál, adatátvitelnél megelőzhetjük azt, hogy a hiányos adatátvitel folytán a szervezett bűnözők az egyik ország után a másik országban is folytathassák a tevékenységüket. Tehát fontos lenne, hogy az adatáramlás, az átadás sokkal gyorsabb legyen az eddiginél. Ez különösen a cyber bűnözés, az internetes bűnözés területén eh, lenne fontos. Úgyhogy a véleményem szerint eh, ez fontos. Vényvrát ebben a tekintetben megkérdezném, hogy az irányelv keretében önnel megvitatott elhangzottakra is tekintettel, hogyan lehetne egy megelőző rendszert kidolgozni, eh, adott esetben az internetes bűnözés területén is a súlyos támadások, súlyos bűncselekmények megelősére ami nem, amelyek ugye nem egyszerűen csak internetes bűncselekmények, hanem gyakran súlyos bűncselekmények, és én azt támogatnám, hogyha nem a bizalmatlanság légkörét építenénk fel rögtön az Európola kapcsolatban, és azt mondanák, hogy mindent központosítani akarna. Jó lenne, hogyha Wainwright ezért röviden kitérne még arra, hogy az összekötő pont az hol lenne, és azok a feladatok, azok a koordinálási, együttműködési feladatok, amiket a tagállamok nem tudnak ellátni, azokat Európol el fogja tudni látni, és átveszi-e. Ez lenne tehát egy kérdés, és olvasom Diaz de a kolléga véleményét, mi ellenőrizni eh, akarunk, és nem felügyelni. Én nem a felügyelet szót választanám ebben a kontextusban. Köszönöm szépen. Még egyszer. Zippel asszony. Úgy gondolom, hogy párbeszédet kell kezdenünk. Úgyhogy Holmeyer kolléga, azt mondanám önnek, hogy nyilván nem kell rögtön a bizalmatlanság légkörét felépíteni, de azt sem megengedhető, hogy mindent rögtön pozitívan, rózsásan lássunk. Engem, számomra egyszerűen az ellenőrzés az túl kevés. Nem akarom azt, hogy feltételeket szabunk meg, és utána nézem majd csak meg, hogy betartják-e a feltételeket. Jó lenne, hogyha már előzetesen amikor meghatározzuk, hogy az Európol működésre szüksége van-e új jogalapra, már akkor megnézzük, hogy mik a feltételek. És ak- már akkor bel akarok szólni a dologba. Természetesen Holmajer kolléganő mindannyian hisznek abban, és valamennyi hatóság mindig is azt állítja, és nyilván ebben bízni is akarunk, hogy az információk természetesen csak a jóhiszemű felhasználás, a bűnüldözés és bűn megelőzés céljára kerülnek átadásra, de de hát van egy német mondás, a bizalom jó, de az ellenőrzés még jobb. Úgyhogy nem minden információ, amivel rendelkezem, alkalmas arra, hogy átadjam másoknak, úgyhogy már előzetesen elengedhetetlen az, hogy elgondolkodjunk azon, hogy mely adatokról van szó, milyen érzékeny adatok tartoznak ebbe a körbe, hogyan kerül ezek cseréjére sor, és az adatfeldolgozás folyamata során az adatvédelmi szabályokat betartják-e. Hogyha ez elvégezhető, akkor ezt el is kell végezni, és azt kell, hogy mondjuk, hogy a bűnüldözés, a bűncselekmények üldözése nyilvánvalóan kell, hogy foglalkozzon az új technológiai kommunikációs technológiával is, és új együttműködési struktúrákra van szükség. De nagyon sok nyomozati eljárás ma azért val kudarcot, mert az együttműködés nem működik, vagy a személyzet rossz, rosszul képzett, vagy egész egyszerűen e, hiányzik a megfelelő számú személyzet. A tagállamoknak tehát az a feladatuk, hogy elvégezzék a házi feladatukat, és ne kezdjenek el rögtön gondolkodni új nagy központokról, éppen ezért ismétlem. Ennek semmi köze a bizalmatlansághoz, hanem nagyon is ahhoz van köze, hogy nekünk kötelezettségünk már előzetesen megvizsgálni a keret feltételeket, és valamennyi tisztázandó kérdést tisztázni, hogy a nap végén azt mondhatjuk, azt mondhassuk, hogy azt határoztuk el, ami a célunk volt, és ne alakuljon ki egy olyan ellenőrizetlen adatáramlás, ahol adatokat cserélnek, kiadnak át, olyan adatokat, amelyeket nem kellett volna kicserélni, átadni. Danke, Frau Sippel, sein Punkt. Frau Köszönöm szépen, Zippel asszony. Holmeyer asszony szeretne reagálni? Na most én itt nem akarok uh, itt vitát generálni, de ami nekem feltűnik, uh, uh, ugye itt a bizalmatlanság a kapcsolatban, az elmúlt hónapokban nagyon is volt lehetőségem Zippel kolléga uh, uh, arra, hogy hogy párbeszédet folytassak, úgyhogy nekem a bizalmatlanságom nagyon is csökkent, úgyhogy nekem volt, hogyha lenne lehetőség arra, hogy itt még nyíltan beszéljünk az elhangzott kérdésekről, az lenne a legjobb, ugyanis az Europol az általam olvasott és nekem rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem szándékozik elvonni a tagállami hatásköröket teljes mértékben, hanem a probléma az, hogy a tagállamok részben képzési, továbbképzési segítséget igényelnek annak érdekében, hogy a fennálló deficiteket megszüntessék, és ö, tudjuk, hogy milyen támogatás kell hozzá. És nyilván nem áll szándékukba, de ezt nyilvánvalóan az igazgató úr precízen el fogja tudni mondani, hogy a nagy kiberbűnözési központ helyettesítse a nemzeti hatóságok hasonló szerveit. Az Európai Központnak szüksége van a tagállami központokra azért, hogy egyáltalán értelmesen el tudja látni a munkáját, tehát nem a helyükbe fog lépni. Köszönöm szépen. Ez elég volt? És akkor most adjuk vissza a szót a vendégeinknek, akik előadták a prezentációikat, meghallgatták a képviselőket, és esetleg valamilyen záró megjegyzéssel szeretnének élni. Először is Wainwright úrnak adjuk meg a szót, az Európol igazgatójának. Kérdések, megjegyzések hangzottak el, nem tudom, hogy kíván-e reagálni ezekre. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a hasznos megjegyzéseket, és természetesen valóban egy nagyon fontos folyamat és vita sorozat elején vagyunk. Ez igazából csak akkor fog útjára indulni, amikor a bizottság az év végén közé teszi a javaslatát, de már ma délelőtt is nagyon fontos kérdéseket érintettünk. Dézdemér de Mera úr saját tapasztalataira épít, tudja, hogy mi az, mit jelent felvenni a harcot a szervezet bűnözéssel, és mire van szüksége a nyomozóknak a, ahhoz, hogy hatékonyak lehessenek. Rugalmas munkakörülményre van szükség például a mobil irodákra. Szeretném megnyugtatni őt. Az információs rendszerek keretében egy belső átszervezésről beszélünk, illetve a rendszerünk egyszerűsítéséről, hogy hatékonyabb lehessen az Europol, és így hatékonyabban járhasson el és ez vonatkozik Szipel asszony megjegyzésére is, mi szerint minél kevesebb rendszert szeretne látni az Európai Parlament. Igen, mi is ezen vagyunk, és szeretnénk a munkákat hatékonyabbá tenni. Ami pedig a tartalmi kérdéseket illeti a két utolsó felszólótól, hallottuk ezeket. Nos, valóban az új rendelettel egy dolog nem fog megváltozni, ez pedig az Európol munkájának alapvető jellemvonása. A nem, nem fogunk közvetlen fellépéseket foganatosítani, még az új kibér bűnözési központ keretében sem. Természetesen valamilyen szinten központosított a munka, de csak annyiban, hogy szükség van egy hatóságra Európában, hogy felismerjünk egy egyre globálisabb veszélyt, és valamilyen szakértelemmel, szaktudással támogassuk ennek a munkáját. Holmájer asszony beszélt a különböző ügynökségek együttműködéséről nemzeti szinten. Igen, szerintem is létfontosságú ez a szervezett bűnözés modern veszélyeit illetően, hiszen nem lehet csak nemzeti szinten eljárnunk. Tehát a feladatunk alapvető tulajdonsága meg kell, hogy nyilvánuljon a hatalmunkban is, tehát a, a lehetőségeinkben. A veszélyek természetét kell tudnunk azonosítani, meg kell tudnunk nézni, hogy milyen bűncselekményekkel kell szembenéznünk, határon átnyúló bűncselekményekkel, internetes bűncselekményekkel napi szinten. Ezt pedig úgy tehetjük, hogy információt gyűjtünk, a nemzeti hatóságoktól, és ezért van szükség hatékonyabb mechanizmusokra. Az adatgyűjtés után fölhasználjuk ezeket a bűncselekmények azonosítására, illetve arra, hogy támogassuk a nemzeti szintű fellépéseket, és egy országban levő nyomozást összeköthessünk egy másik országban folyó nyomozáshoz, hiszen nagyon sokszor szükség van az ilyen információcserére, hogy hatékonyabb legyen a rendőri fellépés, és a bűncselekményt meg lehessen akadályozni. Ez pedig azt jelenti, hogy eszközre van szükségünk az adatgyűjtésre, adattárolásra, ez pedig adatszolgáltatók segítségével, egyre több adatszolgáltató alkalmazásával tesszük, egyrészt magyar rendfenntartó szervekre gondolok, de mi történik a kibér területen, a magán ágazatban levő cégek rendelkeznek megfelelő adatokkal, tehát gondolok itt az internet biztonságra és így tovább. Tehát azt látjuk, hogy föl kell ismernünk azt, a, amit a a, fel kell ismernünk azt, hogy a nemzeti hatóságok nagy mértékben függnek a magánágazat tal való szoros együttműködéstől, és ezt kell Európai Uniós szinten is biztosítanunk. Aztán az érzékeny adatok, kényes adatok. Természetesen ezen a területen biztosítékokra van szükség. Jogilag azt mondhatjuk, hogy az ilyen jellegű adatok között szerepel például egy magánember szexuális életére vonatkozó adat, ez kényes, érzékeny jellegű adat, de ugyanígy például az online ö, mit? gyermekpornográfia témája is ide tartozik. Tehát ö, ezek konkrét példák, még ilyen kényes adatok esetében, kényes jellegű adatok esetében is szükség van arra, hogy hozzáférjünk ezekhez. Ahogyan nagyon sokszor elmondtam, jobb adatvédelmi, adatbiztonsági rendszeres keretre van szükség, és ezt az ellenőrzést a kezünkben kell tartani, a hatékonyságot növelni kell, hiszen nem lehet illúziónk arra vonatkozóan, hogy ez mennyire fontos. Kivételesen kivételezett formában hozzátérünk a, hozzáférünk a személyes adatokhoz az Európai Unióban, és ezért beszámoltatási kötelezettségünk van annak megfelelő kezelését illetően. Egy-két záró megjegyzéssel élnék, hogyha megengedik. Viden úr kérdezett, rákérdezett a pénzügyi bűncselekményekre, és Dézemere úr is erre utalt. Nos, természetesen egy új feladatról van szó, akárhogy is nézzük, ez jelentős új kihívásokat jelent majd számunkra, további forrásokra van szükség. 2011 folyamán a belső átszervezési folyamat révén lehetőségünk nyílt arra, hogy további forrásokat támaszunk az Európol keretein belül, amelyeket erre szállhatunk, erre az új célra, de ez elég szerény mértékű, és természetesen további erőforrásokra van szükség, várjuk a költségvetési hatóságok megfontolását ebben a témában, és várjuk a jövő évi költségvetést, és ugyaneb, Ugyanígy szeretnék köszöntet mondani a Költségvetési és a Libe Bizottságnak a támogatásért. Nagyon köszönjük, hogy megértették a helyzetünket. A szervezetbűnözés egyre nagyobb mértékű, ahogyan ezt hallottuk a képviselő uraktól, és természetesen az általános költségvetés növelni kell, hogyha szerény formában is, de ez, az, ez nagyon is függ a pénzügyi keret, szélesebb kerettől, és természetesen a bizottsággal tárgyalások folynak ebben a témában, fölismervén azt, hogy egyáltalán nem élünk könnyű időket, már ami a költségvetés emeléseket illeti. Nos, nagyon remélem, hogy sikerült választ adnom a kérdésekre, és köszönettel tartozom a felszólalóknak a pozitív és konstruktív hozzászólásukért. Mr. Wainwright. Köszönöm szépen, Wainwright úr. Ahogy általában nagyon részletesen válaszolt a különböző kérdésekre, és most pedig Pribe úr következik. Valószínűleg ő is szeretne kommentárt fűzni a bizottság javaslatához. Köszönöm szépen, elnök úr! És majdnem németül próbáltam meg itt felszólalni már a vita során, de megígérem, hogy sokkal konkrétabb, pontosabbak leszünk a különböző definíciókat illetően, az ellenőrzés illetően. Ugye az új rendelet kapcsán folyik ez a vita itt ma, és minden alkalom, amikor egy új rendeletet dolgozunk ki ilyen témában, mint a szervezett bűnözés, a hatékonyságot kell alapul venni, és az, a védelmi záradékokra is, a védelemre is hangsúlyt kell fektetni. Az adatvédelem minden elvét alkalmazni kell az Európol javaslatai ilyen értelemben is megfelelőek, a, ami pedig a bizottság javaslatát illeti, semmiféle olyan javaslatot nem fog tenni, amely eh, jogi szempontból ellentmond az Európol eh, adatvédelmi rendszerének. Ez egy eh, package, ez egy nagy csomag, amely az, tehát az adatvételmi csomag, amely arra szolgál, hogy amikor egy új javaslatot teszünk megfelelő adat védelemre van szükség, ehhez megfelelő garanciákat kell biztosítani. Az Európol nagyon magas normák mentén működik, a tagállamoknak és sokkal proaktívan kell dolgozniuk, segíteni kell a, az Európol munkáját. A tagállamoknak több adatokat kell átadniuk az Európolnak, és minden alkalommal az adatok védelmét biztosítani kell. Ami, tehát, de nem csak adatvédelmi szempontból, hanem hatékonyság szempontjából is foglalkozni kell a témával, és az Európol ilyen szinten is tud információt cserélni a magánszektorral, a biztonság az természetesen nem a magáncégek biztonságát jelenti, hanem a közvélemény, az állami szektor biztonságát. Nagyon különböző véleményeket kapunk maguktól, az adatvédelmi hatóságoktól. A az Europolnak folytatnia kell az együttműködését az adatvédelmi felügyeleti szervekkel is. Ebben a témában nagyon alap, alapvetően nagyon különböző véleményeket hallunk az adatvédelem területén, ami a kiberbűnözési központot illeti. Én azt kérem mindenkitől, hogy olvassa el a nyilatkozatot, a közleményt, amelyet márciusban adtunk ki. Semmiféleképpen nem szeretnénk centralizálni, központosítani európai szinten a kiberbűnözés kapcsolatos problémákat, tehát nem ez lenne a központ feladata, ez, ez inkább a belső átszervezéssel kapcsolatos probléma, és nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk, hogy megtaláljuk a megfelelő anyagi erőforrásokat, mindenképpen megtakarításokra is sort kell keríteni a már létező intézményeknél. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Pribe úr. Nem tudom, hogy van-e még kommentár, észrevétel. Ha nincs, akkor köszönetet mondunk az Európol igazgatójának, Rob Wainwright úrnak, hogy eljött és Príbe úrnak is köszönetet mondunk, aki rendszeres részvevője a live üléseknek és vitáknak. Köszönöm szépen! A következő pont 12 órára terveztük, ez lenne a mai napi rend utolsó pontja az Európai Unió alapjogi ügynöksége 2007-2012 közötti döbéves kerete, és Danuka asszony, a jelentéstevő még nincs itt, éppen ezért 25 perc szünetet rendelek el. Off we go. So, last half an hour. Az utolsó fél órában, hogy már mondtuk, a 25-ös napirendi ponttal foglalkozunk az Európai Unió alapjogi ügynöksége 2007-2012 közötti többéves kerete a jelentéstevő kolléganőnk, Zsanoka asszony, asszony. A hátteret illetően pedig ez a több éves keret, ugye az Európai Unió alapjogi ügynökségének a kerete foglalkozik a 2013-as 2013-tól 2017-ig, tehát 5 éven tartó adatgyűjtési tevékenységgel a jelenlegi éves keret ez év végén hatáját veszti, és most halljuk a jelentéstevőt és a tanács vagy a bizottság képviselőit, hogyha akarnak szólni majd ez, ennek az eszmecserének az lenne a célja, hogy ugye meghatározzuk a módosítókat, és a módosítók benyújtásának határideje szeptember 25-e. Halljuk akkor most Danuk asszonyt. Megadom ennek a szót, köszönöm elnök úr. Tehát már el is magyarázta a helyzetet, a feladatom egy részét. Itt az öt évre szóló több éves keret, ugye a jelenlegi az hatáját veszti az év végén, és egy újra van szükség. Természetesen nagyon sok javaslat született és a magyarázó indokló szövegünkben meg is találhatják az előző éves keretek kérdését, tehát a jelenlegi keretéről is szó van, amely hatáját veszti, az, az Európai Unió alapügynökségének tevékenységével foglalkozunk több pontban, a bírói, a rendőri együttműködés, a diszkriminációt meghatározza az alapjogi karta 21. cikke. Aztán, ahogy látják, a bizottságtól is kaptunk javaslatokat a bizottság azt is javasolja többek között, tehát mm, hogy magyarázatot kell adni a diszkrimináció fogalmára is, aztán a bírói dün, dün, együttműködés és más területekről tesz javaslatot a bíróság. Sajnálatos módon ezek a javaslatokat nem fogadta el teljes mértékben a tanács. A jelentésünk kirolgozása során találkoztunk a tanács az Gán elnökség képviselőivel. Ők elnézésüket kérték, hogy nem tudtak elér, nem tudták kialakítani a konszenzust a tanácson belül számos javaslattal kapcsolatban, különösen a bírói és a rendőri együttműködések terén. Láthatjuk tehát, hogy a különböző tematikus területek, amelyeket a tanács javasol, rövidebb, tehát kevesebb ilyen, ilyen javaslat van, mint amit a bizottság javasol, és nem veszik be a bírói és a rendőri együttműködést. Mit, mi is lehet a mi álláspontunk, a parlament álláspontja? Ilyen körülmények között azt arra hívom fel a parlamentet, hogy egy jobb megoldást próbálja megtalálni, de ugye az ügynökség számára szükséges új tematikus területek kidolgozása. Ugye, ugyanis ugye egy új többéves keretről ö, ö, lesz szó 2013-tól. Ugye az ünnökség csak akkor ö, működhet, hogyha arra egy intézmény felkéri. Nem ezt szeretnénk, ugye? Éppen ezért ebben a, a, a szöveg magyarázatában számos választ próbálunk megadni a kérdésekre, és remélem, hogy a parlament ezen bizottsága is támogatja ezeket. Sajnálatos az, hogy a tanácson belül nem volt megállapodás az új tematikus területek javaslata terén, bírói együttműködés, rendőri együttműködés, együttműködés bűnüldözés területén. A tanács által küldött üzenet ugye arról is szól, hogy erősítsük meg az ügynökség munkáját, de számos tagállam a tanácson belül még megkérdőjelezik, még meg is kérdőjelezik a többéves keretet, és azt javasolják, hogy a nemzeti kisebbség alapú diszkriminációt vegyük is ki a szövegből. Úgy gondoljuk, hogy ez nem eh, elfogadható így. Ugye az Európai Uniót eh, a eh, különböző értékek tiszteletben tartásán alapítottuk, beleértve az emberi jogokat, a nemzeti kisebbségek jogait 16-os cikk értelmében. A jelentés tehát arra utal, hogy az Európai Parlament javaslatot tesz az új öt éves keretre. A bizottságnak értékelnie kell a feladatokat, felül kell vizsgálni a feladatokat. Azt várjuk, hogy a tanács kész lesz arra, hogy megállapodjon és bevegye a rendőrségi, rendőri és a bírói együttműködést a, a tematikus területek listájára. Ennyit a magyarázó szövegről. Végül pedig szeretnék köszönetet mondani az ányék jelentéstevőknek, hogy részt vettek az üléseinken, a tanácsal való üléseken, a bizottság jelenlétében köszönöm a bizottság képviselőinek a munkát ebben a vitában. Köszönöm Alexei Dimitrovnak és Zsorzsa Szekondának, akik a, a segítőim, akik segítettek abban, hogy ezt az állásfoglalást kidolgozzuk erre az eszmecserére. Köszönöm, Zsanoka asszony! Hát ahogy mondtuk, talán a bizottság és a tanács képviselői, hogyha szándékoznak szólni, a bizottság képviselőinek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság szeretne köszönetet mondani és Danoka asszonynak, a jelentéstevő asszonynak a munkájáért, és a ajánlási tervezetekért. Ugye azt javasolja, hogy a parlament hagyja jóvá azt a döntéstervezetet, amelyet a tanács mutatott be. Ahogy önök is tudják, együtt dolgoztunk, együtt működtünk a jelentéstevő asszonyjal, és a bizottság mindent megtett annak érdekében, hogy a tanácstól elérje azt, hogy vegye be a tematikus területek közé a bírói és a rendőri együttműködést. A bizottság számára teljesen világos, hogy a Lisszaboni szerződés után le kellett vonni a következtetéseket. Ugye nincs többé pillér, és igenis az ügynökség képes egyedül elvégezni a munkáját az együttés területén, persze támogat, az Európai Unió támogatása mellett. E, az összes erőfeszítés ellenére a tanácsnak nem sikerült az e, egyhangú álláspontot kialakítani. Ugye a több éves keretekkel kapcsolatos cikk a 352-es cikk az szerződésnek, és egyhangú döntésre van szükség, ha erről döntünk. A mm, bizottság ezt nem tudta elérni, mellesleg majd a tanácsnak, tanács felé egy kérvényt nyújt be annak érdekében, hogy ezt a két együttműködést vegyék be a tematikus területek közé. Ahogy nagyon jól elmondta Stanoka asszony, az is teljesen világos, hogy az ügynökség számára nélkülözhetetlen egy több éves keret, és az új keret 2013-ban 5 évre szóló kell, hogy legyen. Az ügynökség egész egyszerűen nem tudja véghez vinni a munka programját, hogyha ez a keret nem áll rendelkezésére. A munkaprogram keretén belül a munkaprogramot csak is a többéves kereten belül tudja végrehajtani. Ha nincs többéves keret, akkor a munkaprogramot sem tudják végrehajtani. Teljes mértékben egyetértünk a jelentéstevő asszonynal, azzal kapcsolatosan, hogy annak ellenére, hogy sajnáljuk, hogy nem vették be ezt a két területet a tematikus területek közé, mindenképp szükség van 2013. januárjától egy új többéves keretre. Köszönjük szépen a jelentéstevő asszonynak, hogy ezt javasolta a parlamentnek, hogy a tanács ezen döntését hagyja jóvá. Persze se a bizottság, se a jelentéstevő asszony az eredeti javaslatában erről még nem szólt. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm a bizottság képviselőinek. Most a képviselők következnek. Gála asszony először. I was the... Köszönöm szépen, elnök úr. Én voltam az árnyék jelentéstevője ennek a jelentésnek a néppárt részéről, és teljes mértékben egyetértek a jelentéstevővel. A jóváhagyási eljárás keretében zajlik a folyamat, tehát a parlament igent vagy nemet mondhat és a 2013-2017-es időszak kialakítására sor kerül. Az ügynökség nem működhet megfelelően, igen nélkül, és egyetértek a jelentéstevővel, hogy jóvá kell hagynunk 2012 végéig az új keretet. Egyetértek azzal is, hogy sajnálatos azt, hogy a rendőri és az igazságügyi együttműködést büntetőügyekben nem vette be a tanács, szerintem ezt mindenképpen orvosolni kell a jövőben. Ennyivel egészíteném ki az elhangzottakat. Elnök, köszönöm szépen. Járóka asszony következik. Köszönöm szépen. Én is én Danka asszony véleményét osztom, ezt szeretném megerősíteni, különösen azért, mert az ügynökség nagyon fontos szereplő az emberi jogi kérdésekben. Természetesen vannak már eredmények, de mindannyian úgy érezzük, hogy az elmúlt öt esztendőben esztendő alapján nem elég, hogyha csak folytatjuk az előző évek munkáját. Ezt láthatjuk akkor is, amikor a tematikus kérdéseket megvizsgáljuk. Kiváló kiinduló pont volt például az Európai Roma Stratégia, amelyet egy olyan ügynökség kezébe tettünk, ahol megvan a szaktudás és lehetőség van a szinergiákra. Ezen kívül, mondjuk, hogyha csak ezt a kis szegmens nézzük, ezt az anyagot, akkor azt látjuk, hogy az ügynökség kapacitása nem kellő mértékű. Már a tavalyi év során is kevesebb adatunk volt, mint amire szükség volt, és nehéz volt döntéseket hozni arra vonatkozóan, hogy az országok mennyiben tesznek eleget az ígéreteiknek. Tehát egyetértek önnel, Danuka asszony, a, egyetértek azzal, amit az indoklásban olvasunk. Például a roma integrálására vonatkozó kérdéseket teljes mértékben át kell gondolni, és itt a nyomonkövetést újra kell gondolni. Vannak még más területek is, ahol ugyanez érvényes. Nagyon remélem, hogy az ügynökséggel való szoros együttműködéssel az ilyen jellegű hiányosságokat orvosolni lehet szakmai szinten. Tehát reméljük a legjobbakat az ügynökség számára, és egyetlen egy dolgot tehetünk, azt, amit a jelentéstevő javasol, várjuk a további fejleményeket. Köszönöm. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen, Járóka asszony. Merci, euh, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos nem tudtam követni a jelentéstevő asszonynal tartott összes ülést, éppen ezért elnézést is kérek. Teljes mértékben osztom a, az észrevételeit és a sajnálattát is a tanácssal kapcsolatosan, mert minnyáján tudjuk, hogy ezeken a területeken mennyire fontosak az emberi jogok és az alapjogok tiszteletben tartása. Látjuk, hogy minden alkalommal mi is a helyzet. Mindössze egy kérdésem lenne a jelentéstevő asszonynak. A jelentésében ugye azt mondja, hogy reméli, hogy mielőtt a parlament véglegesen jóvá hagyja, elképzelhető még újabb fejlemény. Szeretném tudni, hogy mit jelent ez, tehát mi az, hogy itt újabb fejlemények várhatók még a jóváhagyás előtt. Hogyha jóvá hagyjuk a, ebben az állapotában a jelentést, esetleg nem tudunk megfelelő módon nyomást gyakorolni a tanácsra és a bizottságra. Tehát kérdezem ezzel kapcsolatosan, mi a helyzet. Köszönöm, Versa asszony. Hogyha nincs más észrevétel, akkor visszatérhetünk Zsdanóka asszonyhoz, hogy zárja le a vitát. Igen, köszönöm, elnök úr. Köszönöm minden kollégának a támogatását. Igen, egyetértek Verzsá asszonynal, hogyha elutasítjuk és nem ö, hagyjuk jóvá, akkor ez egyfajta nyomás gyakorlása tanácsra. De sajnálatos módon, ugye mindig olyan választások mindig választások előtt vagyunk a politikában. Vagy kompromisszumot kell kialakítanunk, vagy pedig a, a céljaink mentén kell eljárni, de sok esetben ugye ez sok áldozatot követel, sok sikertelenséget, bukást is okozhat. Ugye megvan az ügynökség, mindenki tudja, hogy ez a második választás, nevezetesen, hogy nem hagyjuk jóvá, teljes mértékben leblokkolná az alapjogi ügynökség munkáját. E, az a javaslatunk tehát, hogy folytassuk a párbeszédet. Úgy gondoljuk, és Gál asszony ugye a, amikor 2007-ben az ügynökséget elindították, ő volt a jelentéstevője, és akkor szó volt egy új jogalapról is, vagy egy új a jogalap megújításáról az ügynökség számára, és a keretre is járok azt, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta hogy ugye kifejezzük a sajnálatunkat, hogy nem igazán jó a megszövegezése a Róma, Róma integrációval kapcsolatos szövegrésznek a tematikus területeken sokkal jobban meghatározhatnánk ezt a szöveget. Aztán volt egy másik probléma is, a munkánkkal, tanácssal. A munkánkat nem köz, ö, könnyítette meg a tanácssal a, az elnökségváltás, ugye júliusban a ciprusi elnökséget nem megfelelő módon vonták be a vitába. Sajnos az én javaslatom továbbra is az, hogy hagyjuk jóvá, hagyjuk a beleegyezésünket, de a lehető legkritikusabb észrevételeket meg kell tenni a tanács számára. Remélem, hogy módosító indítványokat nyújtanak be, terjesztenek be, hogyha nem elégedettek a, a kritika szintjével, a tanács irányába. Szeretnék köszönetet mondani a mm, Libe titkárságának is, Mari Andolfnak, tehát majd a, ugye előkészítik a szavazást, a plenáris ülésre a megfelelő dokumentumokat. Köszönöm. Verzsá asszony kért újra szót, de az utolsó szó jog az mindig a jelentéstevői, Én azt hiszem, hogy Zsanoka az, hogy nem jól értett meg engem. Ugye az utolsó bekezdésében itt egy stratégiáról van szó, egy menetrendről, egy ütemtervről. Én nem azt mondtam, hogy fel kellene függeszteni, vagy vissza kell utasítani a, a szavazást, nem erről van szó. Tudom, hogy milyen nagy a tét. Nem arról van szó, hogy az ügynökség munkáját el lehetetlenné tegyük, nem Ezt szeretném. Elnök, köszönöm szépen, és Danok asszony, hát sajnos három hónap múlva vége az évnek, és mi úgy gondoltuk, hogy a több éves keret mm, megszületik az év végére. De hát nem tudjuk a, nyom, ny- a nyomás sem gyakorolni a tanácsra. A Dán elnökség minden előfeszítést megtett, az, az biztos, de az eredmény hát az, ami. még akkor is, hogyha ugye az a javaslat, hogy vegyük ki, vegyék ki a kisebbségi jogokat és védelmet. Ez, ez botrányos lenne. Köszönöm szépen, Tanoka asszony. Akkor most lezárjuk a mai ülésünket, és 15 órakor folytatjuk a munkát, de el szeretném még azt mondani, hogy e, e témával kapcsolatosan, a több éves kerettel kapcsolatosan ne felejtsük el, hogy a szabályoknak megfelelően, e témát illetően, egy jóváhagyási eljárásra van szó, tehát csak az eljárásbeli módosítók elfogadhatók. Nem lehet olyan módosítókat beterjeszteni, előterjeszteni, amelyek a tartalommal kapcsolatosak, csak eljárásbeli kapcsolatos, eljárással kapcsolatos módosítókat lehet benyújtani. Szeptember 26-a a módosító benyú, módosítók benyújtásának határideje, és három óráig most felfüggesztem az ülést. Köszönöm.